Liebe Kolleginnen Kollegen, bitte nehmen Sie. Tisztelt kollégák, kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Elkezdjük az ülést. Megkapták a napirendet, mindenki előtt megvan a napirend. Az első kérdésünk az, hogy elfogadjuk ezt a napirendet. Van-e a napirend tervezet ellen bárkinek kifogása szeretne módosítani ezen? Nem akkor a napi rendet elfogadjuk. Következik a második napi rendi pont, az elnök közleményeit tartalmazza. Egy már ismert közleményünk az az, hogy közvetítjük élőben ezt az ülést az interneten keresztül, tehát ennek megfelelőképpen kell eljárnunk, és mérsékelten nyilatkoznunk, hogy a tolmácsok is tudják követni a mondandókat, másodszorban pedig megkaptak egy listát, illetve a titkárság kapott egy listát, amelyet önökhöz is eljutottunk. Ebben megtalálják a levelek sorát. A tárgyalások a 9. Eh, fordulóba érkeztek, szeptember 16 és 22 között, egy 10. fordulóra pedig a decemberi eh, Nairobi konferencia előtt eh, kerül megrendezésre, talán addig még számíthatunk bizonyos előrelépésre. Még mielőtt hivatalosan is megnyitnám az ülést, emlékeztetnék arra, amit már e-mailben is megtettem, hogy Lina Ek barátnőnk, kolléganőnk tíz nappal ezelőtt elhunyt, szeptember 10-én. Lina Eket minden bizonyal nagyon sokan jól ismerték önök közül, és láthatták, hogy az EU-USA közti kereskedelmi kapcsolatok terén milyen komoly szerepet vállalt, milyen komoly munkát végzett. Engem is megrázott halálának híre, főleg azért, mert még csak 28 éves volt. És Versailles-ban temették el. Minden bizonyal emlékezni fogunk rá, és arra kreatív munkára is, amelyet végzett. Köszönöm szépen. Most pedig a hármas napirendri pont következik, ez az elmúlt ülés jegyzőkönyvének elfogadása, nincs észrevétel ezzel kapcsolatban, ha az ülés végéig nincs semmilyen megjegyzés, senki sem jelentkezik, akkor a szokásunknak megfelelően jóvá hagyjuk az ott szereplő jegyzőkönyveket. Most pedig átérünk akkor a negyedik napi rendi pontra, és örülök annak, hogy itt köszönhetem körünkben a DG Trade főigazgató helyettesét, Mauro Petricionét, és ezzel mm, meg is adnám neki a szót, hogy megvitassunk a beruházás védelmi mechanizmusa kapcsolatban egy új fejezetet a TTIP keretében. Meg is adnám akkor neki a szót, hogy egy kicsit részletesebben ismertesse nekünk ezt a javaslatot. Parancsoljon, Mauro. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök hogy megint itt lehetek ebben a bizottságban, és előzetesen beszámolhatok arról, hogy a bizottság milyen javaslatot kíván tenni a ttp el kapcsolatosan az Egyesült Államoknak a befektetővédelemről és a vitáskérdések megoldásáról. Márcium biztos asszony szeretett volna ma eljönni személyesen, de ma is és holnap is az Egyesült Államokban tartózkodik tárgyalásokat folytat. Azt hiszem, arról is majd előadást tart, hogy miért ezen megoldás mellett döntöttünk. Elnök úr, néhány szó erejéig szeretnék időzni az eljáráson. Egyelőre még nem formális, nem hivatalos a szöveg, egy bizottsági tervezettel van dolgunk, átadtuk a bizottság, illetve a tanácsnak és a parlamentnek, a tanácssal a szokásos tárgyalást fogjuk megkezdeni, még mielőtt ez lesz a hivatalos javaslat, amelyet az Unió az Egyesült Államok elé bocsát a tárgyalások során. Időről időre a bizottságunk be, ez a bizottság bevonta magát, részt kapott a tárgyalásokban, de most nagyon sajátos helyzetben vagyunk, hiszen kiemelten fontos ez a kérdés, ezért fontos, hogy vitát tartson a szakbizottság erről a kérdésről. Gondolom, hogy alaposan meg fogják vitatni az ügyet. Én ma szeretném bemutatni a javaslatot, és szeretnék választ adni legjobb tudásom szerint az önök kérdéseire, és ha nem tudok véletlenül válaszolni, akkor lejegyzem a kérdésüket, és visszatérek rá a közeljövőben, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a vita. A bizottság eh, egy másik olyan lépést is tett, amit korábban még soha, vagyis eh, nyilvánosságra hozta ezt a tervezetet. Ezt általában nem tesszük meg. Most eh, a javaslatokat is közzétettük, amiket a tárgyaló felünk elé bocsátunk. Ugyanaz az oka ennek, mint amit már korábban is említettem, vagyis úgy döntöttünk, hogy nem volna alkalmas egy később időpontig várni, úgyhogy ezért már az első tervezetet közzétettük, elnök úr. A vitának körülbelül a felénél tartunk. Az, hogy Mászló Mászlóny szeretné teljesíteni a kötelezettségvállalását, amit tett a megbizatása kezdetén, vagyis hogy a ttp et fel fogjuk használni arra, hogy a befektető védelmi rendszert és, a bete- és az egyeztetési rendszert górcsal levegyük és megreformáljuk. Egészen egyértelművé vált a tárgyalóasztal mindkét oldaláról, hogy az állampolgárok nem bíznak abban az egyeztetési rendszerben, amely a kereskedelmi döntőbíráskodásból nőtte ki magát. Erre nagyon egyértelmű volt a jelzés, és a parlament egyértelműen értelmezte ezt eh, a kívánságot, vagyis, hogy eh, egy sokkal inkább igazságszolgáltatás alapú rendszer felé kell elmozdulnunk a vitáskérések megoldásában. Májusban eh, készítettünk egy koncepciós dokumentumot, ezt itt a szakbizottságban megvitattuk, és ez a szöveg nagyjából hülyen tükrözi az elhangzott érveket. Két fő elemre épül mindez. Az egyik a befektetővédelmet illeti. Annak a munkának a befejezéseként, amit a Lisszaboni szerződés után a bizottság megkezdett annak érdekében, hogy a befektetői viszonyok jól meghatározottak, működőképesek legyenek, és ezt a, a jog eszközeivel meg lehessen védeni, illetve ez ne befolyásolja a kormányok jogát, hogy a közérdek vételével szabályozást alkossanak. Másodszor egy olyan rendszer volt korábban, mint az elfogadhatatlan magán igazságszolgáltatás. Az állami igazságszolgáltatás felé kívánunk elmozdulni, vagyis nem olyan rendszert akarunk, ahol professzionális bírók döntenek ügyekben, illetve pontosan olyan rendszert szeretnénk, amikor pártatlanok és az igazságszolgáltatás berkéből származnak a bírók, nem pedig kereskedelmi egyeztető bíróságokból. Ezek azok a követelmények, amelyeket a parlament támasztott a TTIP rendelettel kapcsolatosan a védelmi normákat jogilag pontosan meg kell határozni, és a szabályozás jogát védelmezni kell, garantálni kell, illetve új rendszert kell kialakítani a befektetői viták megoldására, amely átlató, és amelyet államileg kinevezett független professzionális bírák intéznek, és talán még fontosabb, hogy az esetleges hibákat, ténybeli hibákat vagy ítélkezési hibákat felebezéssel lehessen orvosolni. Az, hogy hogyan közelítettük meg mindezt, erről is szeretnék néhány szót szólni. A legfontosabb összetevője ennek a javaslatnak a befektető védelemmel kapcsolatosan egy új cikk a szabályozási jogával kapcsolatosan. A cikk címe befektetések és szabályozási intézkedések. Vagyis az állam megtartja a szabályozás jogát, ez a lényege. Az is egyértelművé válik ebben a rendeletben, hogy a befektető védelmi rendelkezések nem akadályozzák meg a kormányokat abban, hogy a jogi kereteken módosítsanak, még akkor is, hogyha ez a változás a befektető profit elvárását negatívan befolyásolja, vagyis ez az úgynevezett, szakértők által úgynevezett nem stabilizációs záradék. Nem csak a védelmi normákkal kapcsolatosan, mint az egyenlő elbánás, hanem a közvetett védelemmel kapcsolatosan is felmerültek kérdést, és tovább, kérdések, és tovább is léptünk ezen és ezt a pontosítást rögtön a cikk rendelkező részében elhelyeztük, hogy ez minden normára vonatkozzon. A második elem a vita megoldással kapcsolatos, az egyeztető tárgyalásokkal. A TTIP-en belül kialakulna majd egy befektetői bíróság rendszere, egy elsőfokú bírósággal, 15 bírával, és hat állandó, államilag kinevezett bíra alkotná a feleviteli bíróságot. A befektetői bíróságnak a 15 bíráját az EU és az USA kormányzata neveznek ki hat évre, és ők rendelkeznek majd kizárólagos joggal, hogy a TTIP keretében befektetői vitás kérdésekben döntsenek. Öt bíró európai állampolgár lesz, Európai Uniós állampolgár, öt amerikai, öt pedig harmadik országból. És nekünk magunknak kell majd eldönteni, hogy milyen eljárással választjuk ki a bírákat. A harmadik országok részéről még egyeztetni kell az USA-val, hogy hogyan fogjuk ezt ki, őket kinevezni. De különböző nemzetközi bírósági fórumokon vannak ilyen eljárások, illetve a WTO, feleviteli testületben is. Ennek egyébként mi vagyunk talán a legaktívabb tagjai az Egyesült Államokkal együtt, úgyhogy van előzménye az együttműködésünknek. Azután a bíráknak magas szintű technikai és jogi képzettséggel kell rendelkezniük, ugyanúgy, mint az állandó nemzetközi bíróságok esetében a TTIP értelmében indított peres eljárásokat véletlenszerűen adná ki a bíróságoknak, hárman ülnének minden egyes tárgyaláson, egy amerikai, egy európai és egy harmadik országbeli bíró, és a kiválasztásuk véletlenszerű volna. A bíróság elnöke sem Európai Unió, sem pedig amerikai állampolgár lesz, tehát a másik ötből választják. A véletlenszerű kiválasztásnál figyelembe kell venni a bírák munkaterhelését és rendelkezésre állását. Ez radikális innováció egy olyan rendszerhez képest, amikor a felek megválasztották a három döntőbírót a viták eldöntésére, sok esetben a harmadikat is ők választották ki, hiszen az elnöknek hozzá kellett járulnia. Az új rendszerben a feleknek nem lesz kihatásuk arra, hogy ki előtt, milyen bírák előtt tartják a tárgyalást. Aztán a bírák függetlenségének kérdésével kapcsolatban azt is megpróbáljuk, hogy az ő fizetésüket ne a felek adják össze, hanem a megállapodás révén kapják a fizetésüket az EU és USA között. A rendszer pedig, amely alapján felállna egy ilyen bíróság, tulajdonképpen számos már létező testület mintáját követi, például a, a WTO fellebezési fórumainak a formáját, tehát a a bírák behívhatók, és a munkaterhük függényében vállalják az ügyet, és közszervezettől kapják a fizetést, tehát nem közvetlenül a felektől. Tehát nincsen arra senki számára ösztönző rendszerben, hogy a bírák például húzzák, vagy sokszorozzák az ügyeket, mert ugyanabban az ügyben ők nem vehetnek részt más minőségben, csak bíraként. Ami a fellebezési hatóságot illeti, ennek hat tagja lenne, két európai, két USA-beli, két egyéb nemzetiségű bírából állna itt is három tagja vizsgálná konkrét ügyet, és őket is köztisztviselői fizetés illetné. A függetlensége a viráknak, a pártatlansága, függetlensége ügyében pedig már tárgyaltunk a magatartási kódexről, amelyet egyébként a Nemzetközi Ügy, Ügyészi Kamara ö, magatartási kódexe inspirált, ez kötelező lenne a bírákra, illetve valamennyi tagjára a szervezetnek, és annak a betartatását nem a bírákra bíznák magukra, hanem lenne a bíráknak egy elnöke, amelyben harmadik fél elnöksége, és ebben harmadik fél is ülne, tehát lenne egy állandó választóbírósági tag, lehet egy Vixit tag, vagy lehet egy híres jogi szakértő, akinek a függetlenségét már sok évtized bizonyítja. Gondolkodtunk, hogy hogyan kéne finanszírozni a bíróságot. Ezzel kapcsolatban felmerült, hogy a harmadik feleknek a pénzügyi befolyása milyen hatással járhat, és a kompenzációkat hogyan kell rendezni. Nyilván van azért a dolognak egy olyan része, amit magánalapon, <clears throat> magányok szerint kell rendezni, de a bíróság a harmadik felek befizetéseit szigorú szabályok alapján kezelni. Nyilván nagyon bonyolult a helyzet, és a költségek is magasak. Kezdeti számításaink szerint amelyek persze még nem bizonyított összegek, csak az előző időszakok vitarendezésének a költségeiből indulnak ki ezek a becslések a WTO rendszeren belül. Úgy gondoljuk, hogy az EU számára a TTIP-en belül egy ilyen bíró, bíróság másfél millió euróba kerülne, ami egyébként szerintem elfogadható összeg ahhoz képest, hogy mennyire fontos lenne egy ilyen bíróság, és, amely, és hogy mennyire tudjuk ennek a függetlenségét szabályokkal garantálni. A vita részét képezte az is, hogy a multilaterális szervezetekhez képest mi az előnye vagy hátránya egy ilyen bírói szervezetnek. Azonnal szeretnénk elkezdeni a hozzánk hasonlóan gondolkodó országokkal a konszenzus megteremtését a bilaterális vitarendezés bíróságához. A javaslatunkban van is egy átmeneti rendelkezésre történt hivatkozás vagy javaslat, amely arra irányul, hogy a bilaterális rendszerből, a multilaterális rendszerből kívánjuk a kompetenciákat idővel áthelyezni. Végül pedig, elnök úr, hogy ez mit jelent a befektető szempontjából. A vitában ugye sokszor hallottuk, hogy egyre bonyolultabb a rendszer, egyre tovább tart az ügyek rendezése, az egész mechanizmus egyre bonyolultabb. Amivel <clears throat> a rendszer nem egyszerűsíthető a fellebezési mechanizmus, tehát ezt nem lehet kihagyni. Hogy egy jól kialakított, akár költséges, de jól működő fellebezési mechanizmus működjön. A többi téma tekintetében megpróbálunk egyensúlyt teremteni a már kötelező határidők és a lehetőségek között. Ugye manapság a magánvitarendezés során felmerülő költségek és időtartamból ha kiindulunk, akkor szerintünk az új rendszer olcsóbban és gyorsabban működne, és mondom, nem a felek fizetnék a birákat, nekik is kéne fizetniük az eljárásért, és ha persze vesztenek, akkor a rájuk kirott összeget. Aki megnyeri a pert, az visszanyeri a pénzét és a költségeit is, de a bírákat nem ők fizetnék. Tehát próbáljuk többféle módszerrel kiküszöbölni a beruházók, befektetők számára korábban felmerült gondokat, kényelmetlenségeket, és ezzel is meg lehetne teremteni az új rendszer hitelességét, hogyha személyre szabottabb, működőképesebb lenne, és az EU beruházók az USA-ban úgy éreznék, hogy nem kevésbé védettek, mint más harmadik országok befektetői, akik hagyományos bilaterális egyezmények alapján működnek. És ha ezeket az alapgaranciákat éreznék, a befektetők itt is, illetve az európaiak külföldön, hogy ezek a garanciák nőttek, és hogy a vitarendezési mechanizmus minősége is javult, akkor biztos, hogy meg lenne a támogatása a dolognak. Úgy érezzük, hogy az Európába való tőkevonzás, külföldi tőke behozatal szempontjából is nagyon hasznos lenne egy jól működő, jogszerűen működő és senkit hátrányosan nem érintő rendszer. Elnök úr, köszönöm, eljutottam idáig, most akkor nyitott vagyok a kérdésekre. Önök nyilván ismerik ezt a javaslatot már, de biztos, hogy éppen ezért vannak esetleg meglepetést tartogató kérdéseik is, és ha úgy érzik, hogy nem kielégítő a válasz, azt is jelezzék, akkor részletesebb választ is tudok adni. Köszönöm szépen. Mauro. Először az árnyék jelentéstevőket hallgatjuk meg, azt követem pedig a többi képviselőt itt a szakbizottságban. Krisztát Drovelt helyett Száfi következik. Euh. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadást is. Ahogy én is elmondta, több hónapja szeretnénk az ISDS mechanizmust egy új rendszerrel helyettesíteni, amely garantálná, és ez fontos, az államok jogait is, illetve átláthatóbb lenne, összehasonlítható és hatékony. Az új javaslat számomra eh, elfogadható, ugyanakkor nagyon körültekintőeknek kell lennünk, hogy a feltételek valóban teljesülnek-e, mint tehát a tárgyalások során résen kell lennünk, mert egy új rendszer, ugye egy közjogi rendszer lenne, és nagyon kell vigyázni, hogy ne lehessen kiskapukat találni rajta. Lenne néhány javaslatunk, illetve pontosításunk is az ügyben. Először is, ami az új rendszert illeti általában, a partnerországok mit reagáltak a jelenlegi tárgyalásokra? Többnyire üdvözlik, és az USA-val is informálisan egyeztetnek. <clears throat> Mi is egyeztettünk már. De felmerültek kérdések, hogy az új rendszerben milyen pénzügyi támogatás lenne szükséges a rendszer fenntartásához. A bizottság többször aláhúzta, hogy az új rendszer kiszűrné a visszaéléseket de konkrétan a tervezetben melyek azok a kritériumok, amelyek ezt szolgálják? Mit tekintenek abuzív hatásnak, és a nemzetközi beruházási bírósággal milyen az összhang, illetve mely országok jelezték már érdeklődésüket? Köszönöm szépen, most pedig előadóként jó magam szólnék hozzá. Mauro, némileg meglepett, és örültem is annak ugyanakkor, hogy az Európai Bizottság a parlament állásfoglalását ilyen komolyan vette, és végrehajtotta, hiszen az eljárása kapcsolatban már fontos momentumokat említett, fontos részleteket, a bírák, bírák függetlenségét, illetve azt, hogy nem a vitás felek nevezik ki a döntő bíróságokat, átláthatóvá, válik az eljárás. Úgy gondolom, hogy ennél sokkal jelentősebb, fontosabb az, hogy a szabályozáshoz való jog biztosított lesz a felek számára a második szakaszban, a második pontban a szabályozáshoz való jog egy olyan alapelv, amely az egész cikken végig fut, és a jogszabályok módosítása gyakran panaszokat vont maga után. Ez most a szabályozáshoz való jog alapvető részévé válik, ez ott említést kap a második fejezet második pontjában, tehát mindenkinek tudnia kell azt, hogy a jogszabályok megváltozhatnak a befektetés időtartama alatt, ezt egy nagyon fontos elvnek tartom. És a különböző nem egyértelmű panaszok kérdése, például a második eh, fejezetben a hármas cikk, ez is most korlátozódik a diszkriminatív eh, esetekre, valamint eh, a közvetlen kisajátítások esete is, ezt is most kizárjuk, tehát hogy ez sem lehetséges már a továbbiakban illetve korlátok közé szorítjuk. Úgy gondolom, hogy ezzel a bizottság egy nagyon komoly előrelépést tett. És vannak további részletek is, amelyek kizárják az elfogadhatatlan feljelentéseket, valamint a per költségeket. Szeretnék azonban néhány kérdést feltenni. Mi a helyzet a végrehajthatósággal? Itt most egy új rendszer lép életbe. Ez már nem az UNCR a szabály hatájába tartozik, tehát újból tárgyalni kellene arról, hogy ez hogyan érvényesül másodszorban. A májusi anyagban amelyet a bizottság készített, a nemzeti jogi eljárásokkal kapcsolatban két lehetőség nyíl, a forkens volt és a No U-turn. Ez szerepel most az anyagban. El lehet indulni egy adott úton, de nem szabad útközben váltani. A másik lehetőség pedig az, hogy az ember kezdettől fogva eldönti azt, hogy milyen jogorvoslati lehetőséggel mm, él. No New Turn talán érdemes volna megindokolni, hogy miért ezt az elvet alkalmazzák a másikkal szemben. Továbbá egy harmadik megjegyzés. Nagyon sok pozitívumot találtam ebben a szövegben, ugyanakkor semmit sem láttam a befektetők kötelezettségeivel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a befektetők jogai egy fontos témakört jelentenek, ugyanakkor az OECD 2011-es iránymutatásait is legalább ennyire fontos betartani. Ezek lettek volna az én észrevételeim, most pedig Emma következik. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljött hozzánk, hogy kifejtse ennek az új rendszernek a jelen és jövőbeli működését. Én is azon gondolkoztam, hogy milyen tárgyalásaink folynak a különböző országokkal, remélhetőleg folytatódhatnak ezen országokkal a tárgyalások. Ugyanakkor szeretném tudni, hogy jelenleg az EU jogrendjén belül most hol állunk, és milyen hatással lesz mindez az európai jogszabályok változására. Vannak aggájaink az a kapcsolatban, hogy hogyan fog működni a rendszer, illetve hogyan kerül sor a bírák kiválasztására, hiszen már elve lesznek öten, akik az EU-t képviselik. Hogyan kerül sor az ő kiválasztásukra? És hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy kellő szakértelemmel rendelkeznek a különböző EU EU-n belüli jogrendek különbségeiről, és hát az Egyesült Királyságban is Anglia és Skócia eltérő jogrendel bír. Tehát hogyan fogjuk ezt összeegyeztetni? Úgy láttam, hogy láttam a költség kimutatásokat, nyilván ez a legalacsonyabb említette a másfél milliót. Hogyan kívánjuk biztosítani azt, hogy ha ez a bizottság lesz illetékes a bírák kinevezésért, hogyan tudjuk majd a bírák számát növelni, úgy, hogy ne veszítsük el az irányítást. Különböző szinteket például remélhetőleg sohasem kell majd igénybe venni a döntéshozatal érdekében. Köszönöm szépen, Marit. Köszönöm. Köszönöm, hogy kifejtette az Európai Bizottság javaslatait. Természetesen ezt kértem az Európai Parlament, és örülök annak, hogy prioritásként kezelték őket. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament egységesen kifejtette aggájait az ISDS működésével kapcsolatban. Itt ugye több mint 3000 oldalú megállapodásról van szó világszerte. Fontos a e, bírák függetlensége, az átláthatóság, illetve a fellebbviteli eljárások e, hiánya. Tehát e, a különböző aggányainkat tükrözték ebben a tervezetben, amely mindenképpen egy előrelépést kell jelentsen egy többoldalú rendszer felé. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom ezt a lépést, és egyetértek azon kollégákkal, akik már említették, hogy több ország támogatta az EU és a bizottság javaslatait. Hányan támogatták, hogyan reagáltak a tagállamok? A tagállamok majd támogatni fogják most ezt a reformrendszert? És ehhez kapcsolódik az a kérdésem is, hogy a létező kétoldalú megállapodások hogyan kívánják majd ezt az ISDS rendszert beépíteni. Törekszenek-e arra, hogy ezeket beépítsék egy több oldalú multilaterális rendszerbe, és hogyan kívánjuk elérni azt, hogy egyfajta platform vagy court shopping jöjjön létre a különböző résztvevők esetében. Tehát ha például egy tagállambeli fél, amelynek meg két oldal megállapodás van egy harmadik országgal, akkor választhatja a nemzeti rendszer, illetve a multilaterális rendszer között? Nem egyértelmű, hogy hogyan fog ez működni. Ez a kérdés a jövőre, szól, jövőre nézve szól talán, de jó lenne megismernünk a bizottság véleményét erről. Már csak azért is, mert mindez a TTIP keretében zajlik. Az amerikai kormány kereskedelmi képviselője reflektált-e ezen javaslatokra. Ugye nagyon élénk vita folyik itt erről, biztos vagyok abban, hogy ők is követték a fejleményeket, de szeretném megismerni a véleményüket. És a kanadai fél adott-e bármilyen visszajelzést? Úgy vélem, hogy e, a költségvetés, a tervezett e, költségvetés erre az összehívható bíróságra nézve. Remélhetőleg csak egy utolsó lehetőség, remélhetőleg sohasem kerül sor egy olyan konfliktusra, amely esetén ezt össze kell hívni, tehát remélhetőleg ez csak egy ideiglenes rendszer, ez lenne a legköltséghatékonyabb megoldás. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok fedik majd a költségeket? Hiszen ennek költsége valószínűleg mérsékeltebb lesz, mint egy állandó jellegű bíróságé. És azt is szeretném tudni, hogy milyen jog alapján ítélkezne majd, vagy a TTIP keretében ezeket a jogszabályokat majd külön fogják kidolgozni? És egy praktikusabb kérdésem is, amit azt hiszem, ami azt hiszem, hogy sokakat foglalkoztat, lesz egy helyszín ennek a bíróságnak, egy székhelye, vagy ez egy másfajta bíróság lesz? Köszönöm. I got offer from several cities in Europe. Köszönöm szépen. Nagyon sok eh, országból kaptam, eh, városból kaptam javaslatokat. Helmut. Danke. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm azt a javaslatot, magyarázatot, amelyet hallottunk. Ezt eh, nyilván sokan egyből örömmel támogatják, ezért is szerveztük ezt a vitát is a parlamentben és jó lenne a tagállamokban a közvéleményt is tájékoztatni most már arról, hogy ebben a témában van azért fejlemény. Tehát jó lenne, hogyha, és ezt köszönöm is önnek, hogyha ezt a tervezetet, még ha nem is végleges szöveg, egy kicsit jobban bevonnánk a konzultációba és a tagállamok tudatába, A mai magyarázat alapján a 150 ezer Meinung gewesen, dass man ISDS weiterführen soll. Az 50 ezer jelentkezésből csak 5 százalékra került sor, úgyhogy itt azért valahol mégiscsak csak elakadt a folyamat. Jó lenne a nyilvános vitát erről folytatni, kibővíteni az ISDS rendszer kapcsán, és lezárni végre ezt a fejezetet. Három gondolatom lenne. Miért? Önök ismerik nyilván a mi frakciónk álláspontját. Szerintünk nincs az ISDS-re szükség. Kifejteném ezt röviden miért. A befektetői bírósági rendszer ugyanezt a nevet viseli, de a gyakorlatban sajnos a korábbi rendszert folytatja. Mert ugyan bíráknak hívják ezeket a személyeket, akik azonban továbbra sem igazán független bírák, hanem olyan jogászok, akiknek van ilyen irányú kompetenciája, ez nem rossz, a 9.4-es pontban van ez, de ezek még attól nem bírák. Három döntő bíróról beszélnek a szöveg, a szerződéses szöveg alapján. Ha a rendszert követése szempontjából ez logikus, de az alkotmány nyosság szempontjából követhetetlen lesz, náluk 28 tagállam van, és akkor még regionális, kommunális szintek is vannak, hogy, hogyan lehet ezt összhangba hozni a jelenlegi struktúrákkal. És állítólag lenne egy szolgáltatási és befektetési bizottság, amely arról döntene, hogy fair volt-e az eljárás vagy sem. A 3.3-as cikkben azonban maga a befektetés szó nem definiálódik elő világossággal, és ha jön egy cég és munkahelyeket teremt, gyárat épít, de a javaslat azt is tartalmazza, hogy a külföldi beruházásokat úgy kell védeni, hogy minden ö, érdekcsoporttól ö, védett legyen, és a koncesszióval kötött szerződéseknek várt jövedelme vonatkozásában pedig ugyancsak védeni kell ezeket a jövedelmeket. Nos, akkor ebből hogyan lesz olyan döntési szint, amely, amely tényleg ö, közjogi értelemben vett döntési szint. Végül pedig a beruházó kötelezettségét sem fogalmazza meg a szöveg, hogy hogyan lehet egy adott vállalkozás stratégiával szemben védekezni, amely egy, az egyik oldalról nézve szükségesnek, a másik oldalról nézve pedig igazságtalannak tűnik. Emlékeztetnék arra, hogy továbbra is van egy eldöntetlen eset, egy 30 éve húzódó probléma, a Stefan Ifredon per, 30 éve nem tudták eldönteni, hogy egyáltalán milyen jogalapot kéne beidézni. Ami pedig a költségek vállalását illeti, az utóbbi másfél évben nyilván történt némi elmozdulás a korábbi gondolkodásról, de de egy kis és középméretű vállalkozásnak, amely a TTIP-nek, a TTIP-nek eh, állítólag ugye nyertese lesz, eh, lehetetlen ezeket a költségeket vállalni. Szóba sem kerül ez számára, és ezzel akkor megint eh, egyenlőtlen feltételeket teremtünk a cégek között, tehát szerintünk sokkal jobban vissza kéne térni a jogállamiság alapstruktúráihoz, alapelveihez. A klasszikus fellevezési eljárások visszabevezetésével. Merci uh, merci euh, monsieur pour votre présentation. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, önök dolgoztak, ezt nem vitatja senki. És az is tény, hogy javaslatban sok kreatív gondolat van, és sikerült önöknek javaslatokat megfogalmazni, amelyek mindenképpen vitathatatlanul javítják az ISDS jelenlegi rendszerét, de ahhoz, hogy ez még jobb legyen, teljesen meg kéne változtatni az alapokat, és nem csak a nevet. És teljesen új jogszabályokra lenne szükség. Nagyon sok a név bizonytalanság, a vállalkozások között, és önök most egy ISDS jellegű, csak másnak másnak nevezett rendszert akarnak bevezetni. Nem vitatom, hogy vannak jobbítások a vitarendezés javasolt rendszerében, de ez még mindig nem az igazi. A bírák szerepének megfogalmazásában is vannak jó ötletek, Helmut is aláhúzta ezt. Ha jól értettem, akkor az új döntő bíráknak a fizetését legalább ugye nem a felek fizetik, hanem lesz egy külön alap erre, de az arbitrás típusától függően azért teljesen más lesz, például ügyenként is akár, a költségeknek a megfogalmazása, és azért azon is sok minden múlik, és akkor megint csak felmerül az érdek összefonódás veszélye, és ha érdekösszefonódás van, akkor ugye a három bíró közül az egyiknek kell a másik kettő összefonódásait ismerni és elbírálnia és kiszűrnie, ez még nem teljesen kóser így. Elismerem, hogy önök megpróbálnak jogalkotási javaslatokat előkészíteni, de összességében az a benyomásom sajnos továbbra is, hogy az ambíció nem kellő, és az equitable, az egyenlő elvárás elvét nem fog sikerülni továbbra sem érvényesíteni, és vitás helyzetekben pedig vissza kell majd mégiscsak térni a jelenlegi gyakorlatra. A jelenlegi garancia módszerek pedig nem felelnek meg a szerződésben megfogalmazott céloknak. És ezt a fő problémát önök sem oldották meg, hogy a nemzeti jogalkotás védelme jegyében kell majd eljárni. Ön azt mondja, hogy ez egy közjogi rendszer lenne, és nem magán egyeztetés. És azt mondja, hogy amint egy közszervezet rekrutálja a bírákat, azok maguk is közszolgák. Én ebben nem vagyok biztos. Sajnos ez a rendszer is hagy kiskapukat, továbbra is a magán érdekek fognak érvényesülni, csak közjogi köntösbe bújtatott módon. És akkor jó, most egy vállalkozás választhat hogy milyen motivációk alapján és milyen típusú bírósághoz fordul, és hogy alkalmazza a régi rendszert vagy az újat. Tehát továbbra is fennmarad az a kettősség, hogy ugyanazzal a motivációval, indokkal, akár magán, akár ehhez a közjoginak mondott szervezethez is lehet majd fordulni. Malmström asszony amikor úgy fogalmazott, hogy olyan rendszerre van szükség, amelyben a polgár száz százalékig megbízik, na hát ez nem sikerült. Mert még továbbra is a magán befektetők, és nem a polgárok, nem ezeknek a szervezetei, a szakszervezetek lesznek majd, akik a bírósághoz fordulhatnak, és arra a kérdésre sem válaszoltak még, hogy a külső befektetőknek több vagy kevesebb joga lesz, illetve az európaiakkal összevetve mennyi. Folytatni kell tehát még ezt a vitát és pontosítani ezeket a fogalmakat. Malmström asszonyt a bíróság előtt már egyszer kifejtette, hogy az Európai Bizottság nem akar állandóan újra meg újra az Európai Bírósághoz fordulni véleménykérési szándékkal, ezzel egyet is értek, mert olyan rendszert kell teremteni, amely eleve kompatibilis az európai joggal. Tehát jav, javítják a régi rendszert, és engem sajnos nem győztek meg arról, hogy lényegében ez mégis miben különbözik az előzőtől. Nincsenek arra vonatkozó tanulmányok, amelyek alapján bizonyítani lehetne akár az előnyét vagy hátrányát a javasolt rendszernek, és ennél még a nemzeti jog alkalmazása is jobb. Tehát biztos vannak itt a parlamentben olyanok, akik ezt szívesen látják és megszavazzák, de szerintem az USA és Európa rendszerében ez nem fog működni, és nem hasznos. Danke sehr, Herr Präsident. And, uh, I also... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az vendégeinknek, hogy eljöttek ma a szakbizottságba. Bizonyára nem csodálkozik senki, hogy továbbra is úgy gondolkodom, hogy az ISDS-nek nincsen helye a TT-ben. Nagy érdeklődéssel olvastam az új javaslatot, és nagyon érdekes, nagy érdeklődéssel hallgattam a beszámolóját. Látok előrelépéseket, de még több agályos pontot. Az ISDS a külf külföldi befektetőket olyan jogokkal ruházza fel, amelyekkel nem rendelkeznek a belföldi befektetők. Ezzel az agályon nem foglalkozott a bizottság. Nagyra értékelem, hogy a külföldi befektetőnek eh, egy újfajta új SDS eh, bíróság előtt kell képviselnie az ügyét, de ettől még eh, a nemzetközi befektető az ISDS e bíróság elé az ügyét közvetlenül, a helyi pedig nem. Hogyha a helyi bíróság a befektető ellen dönt, új eljárást indíthat az illető az ISDS e bíróság előtt. Így van, vagy nem így van? Így van. Tehát a fórum shopping kérdését nem oldották meg, és ez olyas valami, amivel kapcsolatosan nagyon érdekelne a véleménye és arról is, hogyha a külföldi befektető kétféle különböző kártérítést követel, párhuzamosan viheti -e ezeket az ügyeket, ezeket a követeléseket, vagyis párhuzamosan a helyi bíróság előtt és az VSDS bíróság előtt is, vagyis ez a gyakorlatban párhuzamos követelés volna. Hozzá kell fűznöm, hogy nem láttam semmit az olyan eljárásokról, amelyeket nem Tétip országban letelepedett cég indítana. Mi történik, hogyha egy vállalkozás kifejezetten azért tart fenn egy kis telephelyet az Egyesült Államokban, hogy az ISDS elévihessen ügyeket? Ezzel a kérdéssel foglalkoztak-e, sajnos nem látom a javaslatban. Azután nem értek egyet eh, Lange úr elnökünk optimizmusával. A javaslatban nem látom, hogy kifejezetten, eh, egyértelműen kiderülne, hogy hogyan védelmezik a szabályozási jogát. Milyen biztosítékot tudnak arra adni, hogy az új bírák nem dönthetnek egy olyan törvény ellen, amely a környezetet védi, vagy a közbiztonságot. Nem a felek választják meg a bírókat. Truly impartial. The commission De kérdés, hogy kiválasztja őket meg, hogyan lehet biztosítani a pártatlanságot. Értem, hogy ez egy befektető felé torzított rendszer. A bíró tehát a befektető mellett dönthet erre, ösztönzi a rendszer. Köszönöm szépen. Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt habe ich... Köszönöm szépen. Nyolcan kértek még szót. Ez azt jelenti, hogy a kollégáknak röviden és pontosan kell fogalmazniuk, hogy Mauronak is még megadhassuk a lehetőséget, hogy megválaszolja a kérdéseket. Jude. Thank you. Köszönöm szépen. Tudom, hogy a bizottság az ISDS-sel e kapcsolatosan nyomás alatt érzi magát, és amiatt is, hogy a közvélemény ellene foglalt állást Azért gondolom, hogy sokan még fenn akarjuk tartani a véleményalkotás jogát addig, amíg látunk egy részletes jogi jellemzést a javaslatról. Felismerem, hogy a bizottság alapvető kérdésekkel foglalkozott, de még mindig egy külön párhuzamos jogi rendszerről beszélünk a külföldi befektetők számára, ami diszkriminatív a belföldi befektetőkkel szemben. A bizottságon belül a jogi szakértők hogyan gondolkodnak erről, hogyan egyeztethető össze ez a rendszer a belső piacra vonatkozó szabályokkal, és hogy ez a vélemény átadható-e nekünk az Európai Parlament képviselőinek. Ami a javaslatokat illeti, sok minden elhangzott, ezért csak egy területre szeretném felhívni a figyelmet, ez nagyon aggályos számomra, a szabályozási joga mennyire gondolják, hogy robusztusak ezek a rendelkezések, hiszen úgy látom, hogy a, a kormánynak még mindig bizonyítania kell, hogy az ő intézkedése szükséges, mennyire kell majd súlyos érveket felszorakoztatnia a kormánynak annak érdekében, hogy különböző szakpolitikai területeken döntést hozhasson. Aztán itt vannak még a legitim várakozások fogalma, a jogi szakértők sok aggályt vetettek fel ezzel kapcsolatosan, aztán egy gyors, de fontos kérdés. Az derül ki a szövegből, hogy ez a jövőre vonatkozó eseteket szabályozza ez a rendtartás, de mit teszünk a szitával? Malmström erről nem eh, nyilatkozott. Köszönöm szépen. Szeretném a bizottság képviselőinek megköszönni, hogy eljött hozzánk. Volna néhány alapvető kérdésem. Szeretnék egy inkább részletes, mint gyors választ kapni. Ez az új rendszer még mindig egy befektetők és államok közti döntő bíráskodási rendszer lesz. Tehát a befektetők beperhetik az államokat. A német miniszter Gabriel úr is azt mondta idén, hogy a külföldi befektetők nem szabad, hogy jobb elbánásban részesüljenek, mint a tagállamokból származó befektetők. Hogyan tudja értelmezni ezt a mondatot? Hogyan értelmezi? Hogyan magyarázza? Továbbá milyen jogi utak nyílnak meg a hazai befektetők vagy munkavállalók számára, hogy ők pereljék be az érintett országokat. Malmström asszony azt mondta, hogy a Kanadával való tárgyalásokat nem akarja újra kezdeni, és az ISDS vonatkozó cikkét sem. Sok minden szól amellett, hogy egy vállalkozás egy harmadik ország vagy egy tagállam ellen eljárást kezdeményezett, az amerikai vállalatok vagy a kanadai vállalatok pedig európai vállalatokkal szemben hogyan tudnak eljárásokat kezdeményezni? És mi az, ami nem működik a tagállami jogszabályozásban, vagy az Egyesült Államokban? rá tudtak mutatni a különböző hiányosságokra? Miért nem próbálják meg ezeket orvosolni? Nagyon sok olyan esetről hallottunk, amikor az úgynevezett chilling effect jelentkezik. Például hallottunk olyan esetekről, hogy például a palagáz vagy tejsav vagy az állatok klónozása esetén merültek fel ilyen példák. Az új döntőbíráskodási eljárások orvosolják majd mindezt? Köszönöm, elnök úr, köszönöm Petricioni úrnak is az ismertetését, és azt, hogy ezt eh, a témát ma itt együtt meg tudjuk vitatni. Az eljárásra kapcsolatban szeretem volna egy kérdést feltenni. Honnan, eh, hogyan fogjuk ezt az eljárást követni, úgyhogy az Európai Parlamentben ezt jóva kell hagyni, illetve az Egyesült Államokkal egyeztetni. Párhuzamosan folyik majd mindez, kapunk valamilyen biztosítékot arra nézve, hogy végül itt az Európai Parlamentben ezt, ha elfogadjuk, akkor az Egyesült Államok részéről is a partnerek ezt elfogadják. Másodszorban pedig, ami a többi most megtárgyalt eljárást illeti, végeredményben ezek elfogadásra kerülnek? A TTIP lesz majd a hivatkozási pont? Tehát hogyan zajlik majd ez az egész tárgyalási mechanizmus, függetlenül attól, hogy szeretnék azért több idővel rendelkezni, hogy az apró betűs részt is tanulmányozzam, de azt már most szeretném jelezni, hogy aggaszt az, hogy bizonyos ellentmondásokat véltem felfedezni a bizottság által előkészített anyagban, azzal kapcsolatban, hogy néha döntőbírákról, más esetekben pedig bírákról beszélnek. Meg vannak győződve arról, hogy ami a vita rendezési eljárásokat, akik a vita rendezési eljárásokat irányítják, ezek majd bírák lesznek? Szeretném ezt a kérdést is tisztázni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr, ön azt mondta, hogy röviden és pontosan fogalmazunk, de mégis 30 másodpercet hadd használjak arra, hogy gratuláljak a javaslattevőnek, a bizottságnak, mert ez azért egy nagyon nagy ellépés, hogy önök egy ilyen javaslattal álltak elő. Szerintem ez egy kiváló javaslat, ennél már csak jobb lehet, tehát jó irányba tartunk. És ha minden érintett feedbackjét megkapják, akkor tényleg javulni is fog. Az EU-USA eszköz, amely a TTIP-en belül majd működik, szempontjából globális mintákat kell követnünk. Multilaterális intézményről beszél, amely a vitákat rendezni, és egy átmeneti mechanizmusról is, amely a jelenlegiről a jövőbenire való átállást szolgálná majd amikor annak eljön az ideje. Szerintem ilyen értelemben ide kéne ebbe a körbe sorolni az Európai Uniós intézményeket is, akiknek ezt garantálni kellene lehetne, mert nagyon sok Európai Unión belüli vitarendezési mechanizmus és intézmény van például a kelet-nyugati viszonylatban. Kérdésem egy kicsit hasonló Sake asszonyéhoz. Én kelet-európai vagyok, és ezért nyíltabban fogalmazok, mint Sáke asszony. Mi történik akkor? Pontosabban lesz-e EU-n belüli beruházási kódex, és a jelenlegi rendszer, amely számos sávot tartalmaz, helyett önök ennek a teljes körű kivezetését tervezik, tehát hogy nem lenne majd az ISDS értelmében sem EU-n belüli vitarendezési mechanizmus. Csak ki bővítenék a belső piaci mechanizmust. Maria? Köszönöm, sok minden elhangzott. Nem akarom megismételni őket. Annak örülök, hogy a bizottság elmozdult korábbi álláspontjáról a konzultációk révén, és a többsége a válaszadóknak az ISDS ellen nyilatkozott. Önök tehát ezt törlik a szavak szintjén, de azért a struktúra szintjén ez még csak kozmatikázásnak tűnik számunkra, valódi változás lenne szükség. Meggyőződésem, hogy a TTIP-en belül erre a mechanizmusra nincs is szükség. Minden ezzel együtt úgy gondolom, hogy az önök javaslatában vannak gondolatok, és ezekkel kapcsolatos a kérdésem is. Miért nem szerepeltetik a mechanizmusban azt, hogy ha a nemzeti struktúrákat már kimerítették, akkor mihez lehet, kihez lehet fordulni. És magán bírósághoz, ha úgy tetszik, vagy pedig már közjogihoz. Ezt szeretném föltenni első kérdésként. A szabályozás jogáról beszélnek. Hát van ilyen kötelezettség, a TTIP-nek is van szabályozási feladata, de nem biztos, hogy erre a dimenzióra is kiterjeszthető. A befektetések definíciója pedig továbbra is folyékony számomra. Az új rendszerben hogyan definiálják a beruházót, a befektetőt? A közvetítés, a vitarendezés mechanizmusával kapcsolatban pedig az első pillanattól kezdve meg kell teremteni az átláthatóságot, mert a különböző megközelítések miatt óriási félreértések történhetnek, és mi van, hogyha egy tagállam korábbi álláspontjához visszatér? A függetlensége a bíráknak ügyében ön azt mondja, hogy ha hogyha az ügyek kapcsán konkrétan nem fizetik őket, akkor függetlenek. Hát szerintem pedig nem csak az adott ügyben kell egy bírónak függetlennek lennie, hanem egy független státusszal kell rendelkeznie általában, és ez biztos, hogy nincs még megoldva. A kanadai USA viszonylatban az ISDS és a CITA vonatkozásában Malmström asszony is azt mondta, hogy ezeket nem fogják teljesen újra gondolni. Mi a vélemény? Äh, Elnök úr, az ECR frakcióban vannak szakértőink, akikkel egyeztettünk, és a Malmström asszony által lenyújtott javaslattal szemben azt mondják, hogy az újnál sokkal hatékonyabb a régi rendszer, és a jelenlegi eljárás nem is olyan rossz. A most választott eljárás egy politikai célt követ, véleményünk szerint, és ahogy Malmström asszony fogalmaz, hogy új időszerű, demokratikus elveken alapuló nyilvánosság ellenőrzése mellett működő bíróságot akarunk. Hát ez szép, csak nem hisszük, hogy ebben ez mind benne van. Az amerikaiak egyébként hogy látják ezt a javaslatot? Mert náluk működő ö, rendszer van, és egyáltalán hajlandóak lennének egy kicsit is elmozdulni. És mi lesz annak a következménye, illetve meg tudjuk-e a hatásait ennek az új intézménynek jósolni. Most akkor egy intézmény dönt minden egy adott tagállamban felmerülő ügyben, ha sok hasonló ügy jön, akkor tapasztalat alapján de hogyan lehet akkor gyorsan reagálni, hogyha gyors döntésre van szükség egy beruházáshoz, nem látjuk ennek az új rendszernek a gyakorlati alkalmazhatóságát. Hogyha különböző részei, kamarái is lesznek ennek a bíróságnak, akkor még lassabb és bonyolultabb lesz az eljárás, akár több ország részt vesz majd benne, és akkor hogyan lehet garantálni, hogy a szakértelem akkor is megvan, hogyha kvóták alapján osztják ki az ügyeket az egyes nemzetiségű bíráknak. Ha pedig a, a függetlenséget akarják garantálni, ugyanakkor a konkrét ügyek pénzügyi hatásai óriásiak, hogyan lehet e, ilyen összegek mellett a bírák függetlenségét garantálni, azt kiszűrni, hogy adott esetben egy kormány pozitív és negatív módon is nyomást gyakorol majd erre a bíróságra. Úgyhogy nagyon sok tisztázatlan kérdés van itt, és a fő kérdés az, hogy megéri-e e, egyáltalán egy ilyen politikai célkitűzés követni, amely egyébként gyakorlatilag gazdaságilag meg nem tűnik egyelőre életképesnek. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a bizottság képviselőjének Petri Csorne úrnak azért, hogy ilyen átfogó bepillantást adott részletes magyarázatokkal az új rendszerben. Ez válasz egyébként az Európai Parlament sorozatos sürgetésére, arra is rámutat, hogy mi a szerepe és mik a hatáskörei a parlamentnek ebben a játszmában. A bizottság gondolkodik-e abban, hogy hasonló megoldásokat dolgozna ki ehhez hasonlóakat? Ez csak egy javaslat, amiről tárgyalni fognak, nem ez a végleges szöveg, ez csak az első javaslat. Mástrom asszony és elmondta múlt héten, erről tárgyalni kell az Egyesült Államokkal, és a tárgyalások eredményét fogadják majd el, ez lesz része a nemzetközi jognak. Meggyőződésem, hogy Európa mindent meg fog annak érdekében tenni, hogy a javaslat elfogadásra kerüljön az ön által említett kereteken belül. Visszatérve a Kínával folytatott tárgyalásokhoz, az Európai Bizottság gondolkodik-e abban, hogy hasonló vagy ugyanilyen megoldást alkalmazna a Kínával kötendő kétoldalú befektetési egyezménybe, tudatában annak, hogy a két fél, Kína és Európa, az Európai Unió teljesen eltérő jogi rendszerekkel rendelkeznek, ami bizonytalanságot és instabilitást idéz elő a befektetői kapcsolatokban. Feltárták-e a kínai fél érzelmeit egy ilyen esetleges javaslattal kapcsolatosan? Kína vajon készen áll-e, mutat-e erre jeleket, hogy ilyen rendszerbe bekapcsolódjon? Végül pedig azt kell mondanom, hogy ha a jó ellensége a, a túl jó, akkor azt gondolom, hogy ez nem vonatkozik erre a javaslatra. Sokaknak úgy tűnhet, hogy nem jó ez a javaslat, és remélem, hogy egy későbbi formájában majd választod a kétségeinkre. Köszönöm szépen. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyszerű a feladatom, legalábbis az előttem felszólalókhoz képest, különösen Schulz gondolok. Én úgy gondolok, hogy úgy gondolom, hogy itt egy olyan vitával van dolgunk, amelynek tárgya egy javaslat, amely igazából nem szüntette meg azokat az okokat, amelyek miatt a mi, mi csoportunk, a mi frakciónk veszélyesnek tartja az ISDF. A kérdés azzal kapcsolatosan is felmerül, amit Malmström asszony mondott el, mivel nincsen közvetlen kapcsolat az új TTIP eljárások között és a befektetések fokozódása között. Az állampolgárok és az Európai Parlament sok képviselője nagyon aggályosnak tartja ennek a javaslatnak bizonyos tartalmi elemeit. Lehet, hogy irányváltásról van szó, ahhoz képest, amik elhangzottak ebben a hosszú vitában az Európai Parlamentben és más fórumokon. Viszont a mi félelmeink, aggájaink azokra az előnyökre is vonatkoznak, amelyeket a külföldi befektetők élvezhetnek. Mert őket nem zárjuk ki a bírósági perindítás lehetőségéből, vagyis megvan még mindig a lehetőség arra, hogy bizonyos viták esetekben, amikor nagy érdekeket kell megvédeni, akkor eh, döntőbíráskodási eljárást indítsanak, a szitát említették már, de ebben nem akarok részletekbe bocsátkozni. Minden esetre úgy gondolom, hogy itt még mindig az sds ről van szó, más formában. Továbbra is fenntartásaink és elemetéseink vannak ezzel kapcsolatosan. Köszönöm, és köszönöm, hogy bemutatta ezt a javaslatot. Nem akarom elismételni az eddig elhangzottakat, vannak erősségei és gyengeségei is, ahogy a Jenék rámutatott, ez a fő probléma, hogy még mindig párhuzamos jogi rendszert hoz létre, amely csak a külföldi befektetőkre vonatkozik, kötelezettségek nélkül. Ez az általános problémánk megmaradt, most ezt nem részletezem, és nem is akarom elismételni a sok kérdést, amit a kollégák feltettek, de engem is érdekel a válasz ezekre. Van valami, amit még nem említettek, vagy lemaradtam róla, és én kicsit furcsának tartom, hogy milyen tiszteletében részesülnek a bírók. Kapnak majd egy fizetést, de aztán itt vannak a részletek, díjak és költségek, amiket megkapnak a bírók, vagyis a napi díj 3000 amerikai dollár lesz, ez azért nem két fillér. Hogyha ezek a napi díjak, vannak-e más díjak és költségek is, amik felmerülnek, hiszen itt arról van szó, hogy egyéb díjak és költségek, vannak-e tehát továbbiak. Azt is furcsálom, hogy a felebíteli testületnél azt javasolja, hogy ugyanazok legyenek a díjak, mint a VTO esetében. Ez még az 1000 dollárt sem érik el. Ezek szerint nagy a különbség az elsőfokú bíróság és a fellebezési bíróság napi díjai között, és szeretném azt is tisztázni, hogy vannak-e más díjak, költségek. Az olyan külföldi befektetők, akinek nincsen tartalmi üzleti tevékenysége, ezek kizárására még mindig nem látok nagyon hatékony szöveget. Köszönöm szépen, nagyon sok, még a, sok kérdést kapott, most önnek adom önnek a szót és gondolom csak három percet ad, hogy megválaszoljam mindet. Teljességgel a rendelkezésükre állok, amennyideig csak igénylik. Rendben. Nos, megpróbálom csoportosítani a válaszokat, és elnézésüket kérek, ha valami lényeges elkerülni a figyelmemet, minden bizonyal majd erre felhívják a figyelmemet. Egyébként nagyon szívesen visszatérek két oldalon is egyéb részletekre. Engedjék meg, hogy a harmadik országokra vonatkozó kérdéssel kezdjem, ez ebben a szakaszban rendkívül fontos. A legtöbb harmadik ország, amelyel beszéltünk, nagyra értékeli ezt a vitát, és nyomon követi ezt a vitát, amely Európában zajlik. Mi erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy kifejtsük számukra azt, hogy miben rejlik ez a vita, hogy ne csak a sajtóból értesüljenek. Megpróbáltuk kifejteni azt, hogy mi történt a parlamentben, a tanácsban, mi történik, milyen indítékok húzódnak meg a vita mögött, megpróbálunk objektívek lenni, és megértetni a felekkel azt, hogy mi zajlik itt hogy jobban felkészítsük őket arra az időre majd, amikor már konkrét javaslatokkal állunk elő. Tény azonban, hogy konkrét javaslatunk még a TTIP-re vonatkozóan sincs jelenleg, csak egy tervezetünk, tehát nem tudjuk ezt bármely partnerrel megosztani. Majd amikor képesek leszünk erre, minden bizonyal ők sem lesznek meglepve. Például Japánban jártam a múlt héten egy tárgyalási forduló véget, és a japán felet tájékoztattam arról a tervezetről, amelyet időközben középett a bizottság. Kifejtettem azt, hogy miért ez a tervezet, és miért nem egy másik anyag. Ugyanezt tesszük meg egyébként a többi partnerünkkel is. A kollégáim a múlt héten Kínában jártak, és minden bizonyal ugyanígy tájékoztatták a kínai felet. Komoly reakciót nem várhatunk el egészen addig, amíg egy konkrétabb javaslatot ismertetünk velük két reakció jutott el hozzánk eddig, ezek nagyon általánosak, tehát nem olyas valami, amire konkrétan építeni lehetne. Az egyik olyan partnerektől, amelyek az Európai Unióban is bizonyos tagállamban felmerültek a vállalkozói közösségeken belül, tehát milyen költségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogyha elhúzódnak az eljárások. Vietnám pedig fejlődő országként a következőképpen reagált. Ez nagyon meglepő volt egy olyan országra nézve, amelynek hasonló a jogrendje, mint Vietnámnak. Sokkal pozitívabban álltak hozzá, mint más országok. Felvetettek egy olyan kérdést, amelynek lényeg az volt, hogy Vietnám a fejlettségi szintjével képes-e egy olyan rendszert kezelni, amely a fejlett országokra van tervezve. Mi azt válaszoltuk, hogy készek vagyunk arra, hogy megvitassuk azt, hogy hogyan tudjuk ezt a helyzetet enyhíteni. Ennyit tudok mondani. Ugyanez vonatkozik Kanadára is. Tájékoztattuk a kanadaiakat, és a kanadai fél arra vár most, hogy jobban kifejtsük azt, hogy mit is akarunk, mit tervezünk, melyek a céljaink, és hova kívánunk eljutni. A kanadai fél, mint mindig, különös figyelmet szentel annak, hogy mi történik az Egyesült Államokkal. Nyilván ez mindenki számára érthető. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy nem kívánja megnyitni a tárgyalásokat, ez nem jelenti azt, hogy bizonyos kiigazítások ne lennének lehetségesek, de még mielőtt ezekről beszélünk, tudnunk kell azt, hogy mit akarunk, mit szeretnénk, milyen rendszert szeretnénk elérni. Aztán a kérdés, hogy mi hiányzik, mi lehetséges most, számos felvizsgálati záradék is szerepel a kanadai megállapodásban, ezeket fel lehet használni a jövőben, nem feltétlenül hosszú távon, hogy további kiigazításokat eszközöljünk. Tehát a CETA-val a helyzet jelenleg még mindig folyik, vissza kell térnünk hozzájuk, hogy kifejtsük azt, hogy mit szeretnénk, és ezután várjuk a reakciókat. Tehát bizonyos kigazítások még a felvizsgálati szakaszban lehetségesek, de nem radikális változásokra kell gondolnunk, és semmi sem mutat arra sem, hogy a kanadai fél a priori elvetne bármit. A fellevitel gondolata egyébként Észak-Amerikából származik. Először Kanada vetette fel, az Egyesült Államok is beépítette a mandátumába. Ez olyan fajta fellevitel, mint amilyet mi szeretnénk, még nem vitattuk meg ezt velük. Tájékoztatjuk őket, de úgy gondoljuk, hogy részletesen nem sok értelme van beszélni velük, még mielőtt kikristályosodott volna az Európai Unió álláspontja, de ami most előttünk van, az pusztán egy javaslat, egy tervezet, nem az EU kiforrott álláspontja. A, ez a modell, amelyet javaslunk, ez a jövőre szólna, jövőre nézve szólna Kínával is. Hogy ez alapján tudunk-e majd tárgyalni minden egyes országgal, őszintén szóval nem tudom, nem tudom ezt megválaszolni, nem tudom, hogy pontosan ez alapján egyeztetünk-e majd mindenkivel. Annyit mondhatok, hogy az Európai Bizottság kész arra, hogy ne vitázzon olyas valamiről, ami más elveknek felel meg, mint az, ami ebben a javaslatban szerepel. Ebben az esetben vissza kellene térnünk a politikai színre, és ott kellene megvitatnunk a részleteket. Nem spekulálunk tehát most. Ez a javaslat az alapján készült, ami tudomásunk szerint a különböző partnereink gondolnak, és nem gondoljuk, hogy lennének ebben áthidalhatatlan különbségek vagy akadályok. De őszintén szólva, hogy a tárgyalások során mi történik, nem szeretnék előrejelzésekbe bocsátkozni. Ami az Egyesült Államokat illeti, számos kérdés felvetette, hogy mi a helyzet az Egyesült Államokkal. Az USA kezdeti reakciója óvatosságra intett, óvatosan reagáltak. Aggadnak azzal kapcsolatban, hogy lesznek-e különböző pluszköltségek, amelyek a mechanizmus bonyolultságával állhatnak összefüggésben illetve hogy kevesebb előnyt jelent számukra ez a rendszer, mint amit ők szeretnének. Ugyanakkor a legtöbb újdonság, innováció ebben a rendszerben olyas valami, amit az Egyesült Államok is támogat. A szabályozáshoz való jog például fontos számukra, és ők is támogatják az átláthatóságot legalább annyira, mint mi sőt a nemzetközi jogrend tekintetében az Egyesült Államok már előttünk is nyomatékosan támogatta ezt. Tehát sok minden szól mellett, hogy miért szeretne az USA a tárgyalásokba bocsátkozni. Meglepne azonban, hogyha megalapozott vita nélkül belemennének ebbe a tárgyalásba. Képesek vagyunk-e meggyőzni őket arról, hogy ez egy jó ötlet-e? a szabályozáshoz való jog. Számos kérdés kapcsolódott ezen joghoz. Ez egy olyan rendszer, amely a vitarendezésre szolgál azon jog alapján, amelyre épült ez a rendszer. Nem a nemzeti jog az alap. Ezen bíróságok nem lenne, hogy szabad, és nem is fognak a nemzeti jog alapján ítélkezni, legyen az akár az Európai Unió bármely tagállamának, vagy az Egyesült Államoknak a nemzeti joga, ezt egyértelműen elmondhatjuk, csak és kizárólag a megállapodásban lefektetett rendelkezések alapján járhatnak el, és ez megválaszol jó néhány kérdést, amely arra vonatkozott, hogy miért van szükség egy speciális rendszerre, azért mert különbözőek a szabályok, amelyek alapján a nemzetközi megállapodásokat tárgyaljuk. Egy ide kapcsolódó kérdés az az, hogy miért biztosítunk egy magánentitás, egy befektető számára eljárásbeli jogokat, erről többször beszéltünk már, nyilván elképzelhetik, hogy újdonságot nem mondhatok el, csak emlékeztetnék arra, hogy az egyéni vitarendezés lehetősége olyas valami, amivel azt hiszem, hogy nem versenket az ISDS rendszer. Az államok közti vitarendezés esetében megkötnek bennünket a harmadik országok jogszabályai, számos helyzet merül fel, amelyben egy kompenzációs megoldás megfelelő lenne, ugyanakkor ez nem szeretnénk egy adott tagállam jogszabályait vitatni. Egyéb érveket már többször hallottak, minden bizonyal ez a vita során ismét felmerül majd, de szeretném most ezt átugrani ma, ha megengedik, annak érdekében, hogy választ adjak újabb kérdésekre. A KKV-k illetve a pénzügyi támogatás kérdése nem olyas valami, amit ez a megállapodás rendezne. Ez nyitott kérdés. Nem tudok most válaszsal szolgálni, vizsgáljuk mindezt, ugyanakkor itt egy hazai nemzeti megoldásra van szükség. A KKV-kat, ha támogatni kívánjuk, ez egy európai döntés, az európai jogszabályok keretében kell ezt megtennünk, ehhez nincs szükségünk egy olyan rendszerre, amely bevonná az amerikai KKV-ket, vagy fordítva. Vannak ennek előnyei és hátrányai, és ugyanakkor mi arra törekedtünk, hogy a mechanizmust egyszerűsítsük. A költség minden bizonyal csak alacsonyabb lesz, hiszen a bírák költségét az állami költségvetés finanszírozza. Vannak persze egyéb szereplők is, de a vesztes fizet elve érvényesül. Ha egy KKV elveszít egy ügyet, akkor óriási problémával szembesül. Ugyanakkor, ha szembe kíván szállni az Egyesült Államok kormányával, ezt megteheti, és ha nyer, akkor a másik fél fizet. Kérdés, hogy vannak-e megalapozott ügyek, tudunk-e jogi tanácsadást nyújtani. Ez egy olyan döntés, amelyet az Európai Unió meghozhat, amennyiben kívánja. A visszaélések megelőzésére is vonatkozott egy kérdés. Számos mechanizmus létezik, amely ezt a célt szolgálja, és büntetni kívánja azokat, akik visszaélnének a rendszerrel például a postafiók vállalatok nem fognak tudni érvényesülni. És vannak olyan konkrét esetek is, amelyeket megkívánunk elölni. Hogyha például egy vállalat egy beruházást eszközöl Láthattuk például a Forum Shopping esetét, a Philip Morris esetre nyilván mindenki emlékszik. Úgy gondoljuk, hogy különböző elemek ötvöződése ebben a rendszerben meg fogja előzni azt, hogy a jövőben is ilyesmi előforduljon. És egy némileg bonyolultabb kérdés az, hogy mi történik, ha valóban egy valódi harmadik országbeli lányvállatról van szó egy eset, amelynek során egy európai vállalat egy kanadai tartományjal szembe járt el. Azt az európai vállalat amerikai lányvállalata kezdeményezte, hiszen az amerikai telephelyen került erre sor, különböző amerikai beruházásokat eszközöltek, és a NAFTA vitarendezési szabályait használták fel Enélkül kb. 200 millió dolláros veszteséget lett volna kénytelen elkönyvelni ez a vállalat. Vannak esetek, amikor a harmadik országokból származó beruházások valós példák, nem diszkriminálunk olyan vállalatokat, amelyek az Európai Unióban tevékenykednek, nem diszkrimináljuk őket a részvényesek állampolgársága miatt. Ha egy vállalat az Európai Unióban tevékenykedik, akkor a jobb szabályok értelmében európai vállalatnak minősül, és egy befektetési megállapodás esetében nem látjuk be, hogy miért kellene, hogy ez másképp legyen. Amikor európai vállalat harmadik országban tevékenykedik, hasonló védelmet kell kapjon, mint amilyen védelemben harmadik országbeli vállalatok rendelkeznek az Európai Unióban. A végrehajthatóságra is vonatkozott egy kérdés. Ez az egyik oka annak, hogy bizonyos hivatkozásokat találunk ebben az anyagban. Ez egy nemzetközi megállapodás, tehát bármilyen fajta vitarendezési megállapodás érvényesül, a nemzetközi közjog kell, hogy érvényesüljön a befektetési vitarendezések során vannak bizonyos nemzetközi egyezmények, amelyek lehetővé teszik azt, hogy kibújjunk ebből a rendszerből, és a nemzeti bíróságokkal éljünk. Gondolok itt az exit egyezményre, és ezt, mint végrehajtási mechanizmust hat, kilátásba helyeztünk. Egy további mechanizmus megteremtése lehetséges, de ehhez szükséges az országok közti konszenzus, amelyek esetében a végrehajtásra sor kerülne, tehát itt megint csak egy multilaterális egyezményről lenne szó. Ez lehetséges, kérdés, hogy kívánatos-e, mindeset rövid távú megoldások nincsenek. Can we transform the ex- az exit megállapodást át lehetne alakítani egy multilaterális rendszerré, egyelőre hat tagja van ennek, de 160 ország érintett. Tehát erről zajlik a vita, és kell is, hogy vitázzunk még, hogy hogyan lehet ezt át, meglépni, ezt a nagy lépést. De próbáljuk a konszenzust összehozni a hasonlóan gondolkodó országok között. Japán, az USA megkerülhetetlen partnerek Kína reakcióját majd meglátjuk. Kína a gyorsaságot kedvelni. Nem lehetetlen, hogy Kína is meggyőzhető lesz. Ez most a kínaiaknak is jól jöhetne ez a multilaterális megoldása bilaterális helyett. Tehát még Kína sem kizárt, hogy csatlakozik. Teszteljük ezeket az országokat most, és meg próbálunk egy olyan stratégiát kigondolni, a múlt hibáit kiküszöbölve, hogy étvágyat gerjesszen az ajánlat mindenkinek. Valóban kevés volt az előkészítés az előző körben, és nem csoda, hogy megbukott az a javaslat, most ezt nem akarjuk még egyszer elkövetni, ezt a hibát. A helyi tagállami bíróságokkal való viszony ügyében két lehetséges megközelítés van. A no return eljárás, tehát hogy ha az ember nemzetközi szintre akarja vinni az ügyet, akkor előbb fel kell adnia a tagállami bíráskodás esélyét, lehetőségét. Egy láthatóan egyszerűnek tűnő megoldásnak azonban van egy de facto negatív hatása, hogy így partszélre kerülnek a tagállami bíróságok. Do I go to a domestic court? I don't... És nem lenne jó sem, hogyha a tagállami bíróságok szerepe ennyire lecsökkenne. És lehet persze azt is mondani, hogy akkor eleve nemzetközi bírósághoz forduljon valaki, és ne is kelljen a, a tagállamihoz. Van, aki ezt képviseli. Lehessen ezt már első körben akarni. De nem lehet két fenékkel ülni a lovon, tehát valami mellett el kell határoznunk magunkat. Lehet, hogy a faktuális helyzet ugyanaz, de a jogi helyzet tényállás nem ugyanaz. Még ha ugyanúgy fogalmazunk, még akkor sem biztos, hogy egy nemzetközi bíróság ugyanazt a tényállást állapítja meg, mint egy tagállami bíróság. Mert a tagállami bíróságnak megvannak a korlátai. Tehát ezen el kell gondolkodni, de ez alapjaiban nem érinti ezt a kérdést, hogy legyen-e egy ilyen mechanizmus. Van olyan elképzelés, hogy még Európában belül is, most is sok gond van azzal, hogy egyes eljárások nagyon elhúzódnak. És képzeljük el, hogyha most tárgyalni kell majd a jövőben sok országgal, amelyeknek a jogrendje teljesen más, hogy abból aztán mi fog kijönni. Vagy kényszeríteni a beruházókat, hogy ezeken a akadályokon mindegyiken átmenjenek. Szóval lehet, hogy lenne tagállami megoldás is egy vitára, de ott viszont előfordulhat, hogy a korlátok vagy a rossz akarat miatt mégsem kapják meg. Tehát gyakorlati korlátokba ütközik az a fajta járás. Ami a beruházó kötelezettségeit illeti, ennek két aspektusa van, és ezek tényleg különböznek. A beruházó azon ország szabályai vonatkoznak, ahol beruház. Ha valaki Európában ruház be, akkor európai jog alapján kell működnie. És a végrehajtása ennek az európai törvénynek pedig a tagállam kezében van, tehát ezt nem is szabad nemzetközi bíróság kezébe letenni. Tehát ez ugyanolyan lenne, mintha intervenciós szabályokat adnánk egy nemzetközi szervezet kezébe helyi ügyekben. Tehát ez így biztos, hogy nem működik. Ez kizárólag a tagállami kompetencia. Tehát mi döntjük el, hogy mi, mármint hogy tagállam dönti el, hogy milyen kötelezettségeket ró a beruházókra, mert a mi hazánkban ruház be. A beruházási megalapodások, vagy befektetési megalapodások a, ezekben a bilaterális szerződésekben lefektetett jogokat tartalmazzák, ezek kötelezőek az aláírókra, akár helyi, akár nemzetközi a szereplő, függetlenül az általános európai, ha van ilyen szabályoktól. Tehát ezt már nem a tagállam dönti el. Tehát meg kell különböztetni, hogy tagállami szinten fogalmazunk meg kötelezettségeket, vagy pedig valamennyi szereplőre nemzetközi értelemben. A kérdés másik oldala pedig abban áll, hogy egyes kötelezettségek nem jogban vannak lefektetve, hanem ajánlások, iránymutatások formájában, erkölcsi kódexek formájában, de a viselkedését a cégnek ezek is meghatározzák. Ezért a corporate social responsibility-ra, a vállalkozások szociális felelősségére vonatkozó szabályokra kell hivatkoznunk, csak hogy ezeknek többsége ugye önkéntes. És ez nem behajtható, és itt van a dilemma, hogy mit lehet ezekből elvárhatónak vagy kötelezőnek tekinteni, anélkül, hogy beleavatkoznánk egy tagállam bilaterális viszonyrendszerébe, vagy a munkajogába. Bármennyire szeretnénk, ez sem járható út. Tehát sok a gyakorlati korlát, és sok a nyitott kérdést. Azért nincs itt még befektetési fejezet, mert ugye a külföldi közvetlen befektetések a legnagyobb volumenet képező pénzek, és ezeknek a volumene meghatározza még a kereskedelem jellegét is, irányát is. Tehát túl nagy a falat ahhoz, hogy itt egy pontban belefoglaljuk. És nyilván meg lehet kérdezni, hogy eléggé ambíciózus ez a jogalkotás. Én első között elismerem, hogy nehéz itt előre lépni, tehát nincs most sem meg a többsége a javaslatunknak, de a 20 évvel ezelőttihez képest óriási léptünk előre, hogy aztán ez elége abszolút értékben vagy önöknek, azt csak önök tudják megmondani. A bírák kiválasztása témában, meg a függetlenségük vonatkozásában. Nos, akik gyakorlatias akadályokat fogalmaznak meg, azoknak azt mondanám, hogy egy jogi szakértővel olvastassák el a szöveget saját hazájukban, és akkor majd látni fogják, hogy mekkora óriási különbségek vannak a tagállami bíró definícióban is, hogy hogyan választják ki őket, hogyan fizetik őket, milyen kötelezettségeik vannak, mennyire függetlenek. Tehát eleve nagyon sok különbséget fognak találni, még ebben a kis térségben is. És hogyha ezt kibővítjük most a teljes körre, akkor nem beszélhetünk a felépítményről, hanem csak a gyökerekről, hogy melyek a közös gyökerek. A kizáró okok között ugye például szerepel a hat éven belüli érintettség egy ügyben, egyes helyeken. Az idő fogja megmondani azt is, hogy a bérezés milyen magasságban kell, hogy megfogalmazódjon ugyanazért a szakmai képzettségért, tapasztalatért. Ugyan annyit kéne adni, Együttműködünk sok bírósággal, ezeknek a gyakorlatát tanulmányozzuk. Ezek nem különböznek nagyon egymástól. Egy biztos, hogy rá kell a bírákat venni arra, hogy egyáltalán belépjenek a rendszerbe egy, egy összeggel, és ehhez jönne majd a, a, hát a fizetés a szolgáltatói díj a tárgyalt ügyek mennyiségének, nehézségének függvényében, de biztos, hogy vonzóvá kell tenni ezt a feladatot egy megfogható fizetés megfogalmazásával. Mik ezek a kvalifikációk, amelyekkel rendelkezni kellene? Tulajdonképpen nem túl nagy a az elvárás. Olyan embereket keresünk, akik lehetnének bírák, akár az USA-ban, akár egy európai tagállamban, egy harmadik országban, vagy azok is. Nem kell nekik nagyon különbözni egymástól, nem kell kizárni, hogy korábban már esetleg találkoztak. Minden országban bőven van olyan kiváló jogász, aki erre alkalmas lehet, jogász professzorokat szeretnénk meggyőzni, jog, jogtanácsosokat, ügyvédeket, nem feltétlenül olyanokat, akik pont ebben a témában csináltak karriert, mert azoknak túl sok a kapcsolata, ha úgy tetszik. És ha az nem válik be, ez a megközelítés, akkor ki kell igazítani. De nem lehet most megmondani, hogy ez kevésbé vagy jobban hatékony lesz, mint a jelenlegi kiválasztási rendszer. Nyilván a téma szakértőit kell megkeresni, de a jelenlegi rendszerben sem garantál ez mindent. Próbáltuk felbecsülni a költségeket, 3 millió euró és USA dollár kezdeti költséget becsülünk, amit a két fél megosztana. Az EU részt az EU költségvetésből gazdálkodnánk ki, a jogi szolgálattal egyeztettünk. Ez nagyon bonyolult, de lehetséges dolog. Hogy aztán ezt képes lesz az EU finanszírozni, vagy hirtelen majd meg fog ugrani ez a költség. Nem látható ez még, mert ilyen típusú megalapodások eddig nem is léteztek. Általában ezek az ügyek azonban tartósak, tehát nem könnyen és gyorsan dőlnek el, és azt, hogy ez mennyibe kerül ennek a rendszernek a működtetése, csak sok év után fog kiderülni. Um, the intra-EU issue. Ami az eu belüli kérdéseket illeti, általánosabban szólva, vagyis az régebbi BIT kérdése. Nem lehetséges a fórumok közötti válogatás a megállapodás értelmében, hiszen az átmeneti rendelet értelmében az új megállapodás a harmadik országokkal megkötött tagállami megállapodásokat felváltja majd. Az, hogy az tagállami díjték érvényben maradnak-e, arra vonatkozólag nincsen megállapodás, tehát azok a béték, amik már léteznek, régi fajta ISDS-sel. Őszintén szólva a korábbi bizottsági javaslatokat néhányan régi módonak minősítették, hát nézzék meg, hogy mivel élnek most együtt a tagállamok, ez gyakorlatilag őskőkori kövület, de politikai döntés történt az EU-ban, hogy fokozatosan felváltjuk ezt az EU megállapodással, amikor készek vagyunk, képesek vagyunk ezeket kitárgyalni. Persze a parlament és a tanács egyeztetésében nem volt tökéletes az egyensúly. Ez a javaslat mm, sem változtat ezen a helyzeten visszamenőleg. Az EU-n belüli BIT-k egy kicsit másként működnek, ehhez nem kapcsolódik egyáltalán ez a javaslat nem akarunk egy új EU-n belüli intézményt kialakítani. Mi nem is igazán szimpatizálunk az EU-n belüli régi BT-kkel, a bizottság ezeket vizsgálja egyeztet a tagállamokkal, és e, idővel remélhetőleg ezek lezárulnak. A belső piaci kollégák foglalkoznak ezzel, e, nem én rendelkezem a legfrissebb és legpontosabb információkkal. Minden esetre valamikor erre a kérdésre ki fog térni a bizottság, Véleményünk szerint nincs szükség ezekre az megállapodásokra, és az Európai Bíróságnak kell ezekkel az ügyekkel foglalkoznia. I told you that van egy kérdés, amivel kapcsolatosan fogalmam sincs. Ez a helye, a székhelye a bíróságnak, nem is gondolkodtunk még erről. Ez is olyasmi, amin még dolgozni kell, és végig kell gondolni. Boston jó lesz? Válaszolja a felszólaló egy mikrofonon kívül elhangzott kérdésre. Vagy lehetne egy vándorintézmény, ez akár még drágább lehetne, mint a parlament, Strasbourg parlament közötti ingadozása, úgyhogy a lehetőségek sora végtelen. Lehet, hogy valahol félúton jó lenne, vagyis, hogy földrajtilag valahol félúton legyen. Island. Izlandnak biztos jó lenne, vagy Grönlandnak. Um, why the definition of investment? Aztán a beruházások, befektetések fogalma. Akik felvetették, hogy ez fontos, igazuk van. Mi az, ami védelmet érdemel a tulajdon? Tehát itt ebben az értelemben a beruházás úgy néz ki, hogy én befektetek, beruházok egy országban, a saját tulajdonomat elviszem egy harmadik országba, ebből én magam is, és a helyi gazdaság is hasznot lát. Ez a befektetés, ez a beruházás lényege nem jogi definíció, de gazdaságilag így néz ki. Tehát nem csak gyárépítésről van szó. Mi a különbség a között, hogy én X országban egy gyárat építek, vagy pedig ugyanebben az országban finanszírozok egy meglévő vállalkozás kevésbé eh, örül ennek ez az ország, kevésbé vagyok hasznos. Az én a tőkémet az ország rendelkezésére bocsátom, a találmányaimat, eh, vagy eh, a tudásomat, ez kevésbé érdemes a védelemre. Úgyhogy a befektetést mi úgy fogalmaztuk meg, hogy valamilyen tulajdon felhasználása termelési célra Ugyanakkor, hogyha megnézzük a kisajátítás eh, lehetőségét, ez mit jelent? Az, hogy valakitől elveszik a tulajdonát. Ez a szokásos eh, definíciója az elmúlt 200 évben legalább ennek a fogalomnak. Lehet, hogy valaki nem felel meg ennek a definíciónak, akkor nem élvezi a befektetővédelmet, Persze ezt csak eseti alapon lehet eldönteni, mi csak a legszélsőségesebb és a legnyilvánvalóbb esetekkel foglalkoztunk eddig még, de eseti alapon kell majd eldönteni, hogy valaki valódi befektetője védelmet érdemel-e az adott országban, vagy sem. A bírók feladata ez is lesz, hiszen sokszor érvelnek azzal, hogy valaki nem igazi befektető. A bírók számára felmerül majd ez a kérdés, és persze a joghatósági kérdés, a jogállás kérdése, ezek azok a kérdések, mint minden más jogi esetben, amiről a bíróságnak első körben döntenie kell. Majdnem megfelelkeztem egy kérdésről, nevezetesen a párhuzamos követelések kérdéséről az úgynevezett injunctive relief kérdése nem végleges. Ezt minden joghatóságban megengedik ahhoz, hogy ne legyen megoldhatatlan a kérdés, és amikor a végső döntést meghozzák, akkor lehet, hogy nincs is haszna már, mert a per tárgyát megszüntették, tönkretették, vagy eladták. Tehát ez egy joghatósági kérdés az anyagi jogi ügyet, illetően a bírók egy per esetén, ha megvan annak a veszélye, hogy valaki megsemmisíti a per tárgyát, akkor ezt megakadályozhatják ezzel az eszközzel. Nem arról van szó, hogy mm, valamilyen e, rejtett módon megpróbálunk előre eldönteni eseteket, csak olyan e, eszközökkel próbálunk élni, amelyek majdnem minden joghatóságban elérhetőek. Okay. Sorry, I'm finding difficult to read some of my own notes. <laughs> Kicsit nehezen bogarászom ki a jegyzeteimet. Minden esetre a bíróság véleményére is rákérdeztek. Kétszer fordultunk kereskedelmi ügyekben, 94-ben és most a bírósághoz. És tudom, hogy nem értünk egyet azzal kapcsolatosan, hogy mennyire megfelelő jogilag ennek a funkciója, de a bizottságnak nincsen kétsége, hogy ez az EU joggal összeegyeztethető. A bizottság nem fordul bírósághoz, ha nincsenek kétségei. Az, hogy a bizottságnak nincsenek kétségei, nem azt jelenti, hogy nem megengedettek a kétségek, de azt jelenti ez, hogy a legjobb ítéletünk szerint kell eljárnunk a jogi szolgálatunk tudása alapján, vagyis amikor azt mondja a jogi szolgálatunk, hogy, hogy nincsen összeegyetetlenség az EU joggal. Ami pedig a tartalmi kérdéseket illeti, és gondolom majd a részleteket később megbeszéljük, azok az eh, anyagi jogi jogok, amelyeket a befektetőknek adunk, a legkevésbé sem eh, térnek el azoktól eh, a jogoktól, amelyeket a befektetők az EU szerződés értelmében élveznek. Meggyőződésünk tehát, hogy meg fog állni ez az eset, ez az ügy a bíróság előtt, hogyha ez a ritkaság előfordul, hogy el, oda kell citálni egy ügyet. Mm. Sorry, I'm just skipping through this. The question of what happens in European Parliament hogy mi is történik az Európai Parlamentben. Én ezt inkább az elnökünk kezébe adnám ezt a kérdést, még ha vannak is tipjeim a válaszra. Elnök úr, ez eh, nem az én tisztem, hogy ezt megválaszoljam. Um, mediation. Ami pedig eh, a közvetítést illeti. Not to jurisdictionalize everything that moves. The mediation. Nagyon fontos, hogy ne szabályozzuk túl ezt a területet. A, az e- e- egyeztetés vagy e- közvetítés kérdése rende létezik, a különböző jogi rendszerekben. A lényege, hogy feltárjuk, van-e barátságos módja, bíróságon kívüli módja annak, hogy megoldják az ügyet. Ez nem jogi útat jelent, és nem is jogi kötelezettség. Semmi nem kötelez minket arra, a befogadó kormányt hatóságait, hogy elfogadja a közvetítést a rendszer nem bünteti vagy utalmazza a közvetítéshez való folyamodást. A kérdés, hogy akarunk-e olyan rendszert létrehozni, hogyha amiben azonnal eszkalációra kerül sor, ha valaki panaszkodik. A WTO-ban rossz a tapasztalat, elharapoztak a peres esetek, amiknek sosincs vége, és most sajnos évek óta sikertelenül érvelünk amellett, hogy egy olyan rendszerhez kellene visszatérni, ahol van bíróságon kívüli barátságos megoldásra lehetőség, és ezt a legtöbb jogi rendszerben megtaláljuk ezt a lehetőséget. Az országokban eh, a bíróságok, eh, az igazságszolgáltatás eh, reformja megpróbál ebbe az irányba elvonulni. Ami pedig az átláthatóságot illeti, ez persze más kérdés, az átláthatóság kötelezettsége, hogyha egy hatóság, egy elemi hatóság az egyik fél a közvetítésben. És hogyha ennek az eredménye kihatással van az költségvetése. Ilyenkor átláthatóság lesz az követelmény. Alapvetően azért fontos ez, mert nem elég tudni, hogy mi a jogi vitának az eredménye, hanem gyakran a jogi érvek, az érvelés is fontos politikai kihatással lehetnek. Ezért az eljárásnak átláthatónak kell lennie, És még egy pontosítás, Ferenca képviselő számára soha nem mondtuk azt, hogy a befektetővédelem és a külföldi tőkebefektetés között nincsen eh, kapcsolat. Azt mondtuk, hogy automatikus, mechanikus kapcsolat nincsen, de sok tanulmány mutatja, hogy korreláció áll fenn a két dolog között. Hogyha jobban védik a befektetőket, akkor több befektetés jön egy országba, stabilabbak ezek a befektetések. Az, hogy ezt a védelmet hogyan tudjuk biztosítani, más kérdés. A nemzetközi megállapodások ennek egyik eszköze, de a belföldi jog is biztosíthatja ezt a nemzeti jog. De nem minden partnerünk ért azzal egyet, hogy ez így van, és akár az Egyesült Államok esetében sem igaz a teljes védelem. Hogyha az amerikaiakat megkérdeznénk, azt mondanák, hogy jó, jó Európa, de azért jó lenne, hogyha lenne egy kis plusz védelem. Minden esetre a bizottság válaszolt már erre a kérdésre, csak ezt tudom majd megismételni. És ami az felebíteli testülettel való kapcsolatot illeti, és a diák struktúráját, ezt nagyon alaposan végiggondoltuk. Ha gondolják, elküldök majd egy összehasonlító táblázatot a felebíteli bírósággal kapcsolatosan, ez a VTO felelőteli testületének eh, díjazásával megfelel, ami, hogy a bírókat eh, hogyan kezelik a bíróságon, ők nem teljes munka idős bírók, úgyhogy kevesebb fizetést kapnak. Hat eh, tagja van a feleviteli testületnek, bíróságnak. Ők valószínűleg teljes munkaidőben dolgoznak majd, mert csak hatan vannak, és láttuk, hogy a WTO-ban mi történt, és hogy milyen sok volt eh, a vita. Nagyon sokan a feleviteli bíróságtól nem dolgoznak eh, teljes munkaidőben, mégis nagyon fontos a munkájuk. Aztán, ami a növeléseket illeti, a világ minden táján dolgoznak nemzetközi megállapodásokkal. Ezek a bizottságok nem függ mindenkitől független homályos testületek, ezek a felek által létrehozott testületek. Az Európai Bizottság, vagy az Európai Közösség mindegyikben részt vesz, és nem tesznek semmit, hogyha nem ér ezzel, nem ért ezzel egyet az Európai Közösség. Az, hogy erről hogyan döntünk és milyen állást foglalunk a bizottságban, azt a saját eljárásaink szerint kell eldönteni. Ami a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat illeti, az új szerződés az irányadó. A megállapodásainknak semmi köze ehhez a döntéshez. Valóban van itt egy nagy kérdés, ez elveszíthetjük-e fölött az ellenőrzést, de nem úgy, hogy ezt észre sem vesztük, és minden szétcsúszik ezt a döntést eh, meg kell hozni, hogy az EU képviselői mit mond majd el egy eh, bizonyos találkozón. Ezt eh, az EU fogja eldönteni megfelelő eljárása. Van tehát ilyen ellenőrzési lehetőség a folyamat felett. Remélem, hogy nem feledkeztem meg semmiről, vagy legalábbis nem túl fontos dolgokról. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mauro, nagyon átfogó volt ez az eszmecsere. Persze ez még csak a kezdet. A javaslat megvitatásának kezdete, úgyhogy még találkozunk. Köszönöm. Gut, liebe Kollegen, Kollegen. Nos, tisztelt kollégák, átérünk az ötös pontra. A monitoring csoport. Borelli úr, van-e valami, amiről tájékoztatna Svájc vonatkozásában? Köszönöm, elnök úr. Július 24-én megtartottuk az első ülést az Európai Gazdasági Térségről. Svájcra és Norvégiára összpontosítottuk a figyelmünket. Először is, ami Svájcot illeti, a hatályos szabadkereskedelmi megállapodás egy kicsit idejét múlt, 1972-ből származik, és többek között nem tesz említést a vitarendezésről. Emellett egyéb problémák is felmerültek, hiszen vannak kétoldalú megállapodások, és nagyon nehéz a kereskedelmi kérdéseket így rendezni, valamint ez akadályozza az átláthatóságot is. És a közbeszerzésre, valamint a szolgáltatási ágazatra vonatkozó közös szabályok elég gyengék. Aztán az árfolyam kérdése a svájci ipar számára is egyre bonyolultabb, egyre protekcionistább a megközelítésük, és ugyanez mondható el Norvégia esetében, már azt nézve, hogy nem támogatják az Oroszországgal szembeni szankciókat. A szabadkereskedelmi megállapodás ellenére a svájci piacra jutás esetében vám kötelesek az európai vállalatok, fordítva azonban nem ez a helyzet. Norvégia esetében eltérő a helyzet, csak egy fő, egy komoly probléma eh, létezik, ez pedig az EU exportra kivetett vám, a marhahús, a bárányhús, a sajt termékek, illetve bizonyos gyümölcsök esetében, és volt eh, egy eh, felvetés az Európai Unió részéről, de megoldás még nem alakult ki. Tehát jó néhány problémáról beszélhetünk, és a közeljövőben úgy döntöttünk, hogy ismét összeülünk, és meghívunk az érintett országokból képviselőket, valamint az érintett fele képviselőit is, hogy behatóbban beszélhessünk ezen kérdésekről. Az Egyesült Államokkal kapcsolatos monitoring csoport szeptember másodikán ülésezett, amikor ugye július 13-ai fordulóról tájékoztattunk, volt egy eszmecsere a szolgáltatásokról, illetve a szabályozásokról, de konkrét megállapodás nem született, a Maró elmondta, a biztos asszony a héten az Egyesült Államokban tartózkodik, így egyeztet az érintett féllel. Kérdés, hogy a tárgyalásokat milyen tempóban lehet folytatni, tekintettel az arra, hogy az Egyesült Államok számára még mindig a csendes óceáni megállapodás a prioritás. Október elején kerül sor egy további nyomonkövetést végző csoportülésre Japán esetében szeptember 3-án volt az ülés. Úgy tűnik, hogy a tárgyalások egy kicsit húzódnak, a dinamika nem az igazi, de ezt majd a delegációval novemberben megvizsgáljuk. Ecuador, Helmut Scholz. Köszönöm, elnök úr. Tartottuk egy eszmecserét szeptember 16-án, tehát nagyjából egy hete. A két kereskedelmi miniszterrel, a kereskedelmi miniszterrel, valamint a szociális fejlesztési miniszterrel ez egy jó lehetőség volt számunkra, hogy különböző kérdéseket megvitassunk a Kolumbiával és Peruval megkötött megállapodáshoz való csatlakozásukról, a gazdasági kereskedelmi kapcsolatokról, és ehhez kapcsolódik az az állásfoglalás is, amelyről majd holnap fogunk szavazni. A találkozásunkon főleg a fenntarthatóságról beszéltünk, a fejlesztési fejezet fenntarthatóságáról a kereskedelmi megállapodáson belül, és megvitattuk azt is, hogy hogyan, milyen kihatással lehet ez a megállapodás a gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődésre. Szeretném ebben a tekintetben hangsúlyozni, hogy még mindig nem egyértelmű az, hogy a Kereskedelmi Szakbizottság, az EU tagállama, illetve a bizottság képesek-e tisztázni majd azt, hogy Peru-Kolumbia hogyan viszonyul ahhoz, hogy Ecuador zökenőmentesen csatlakozhasson ehhez a megállapodáshoz. Már csak egy évünk marad, ezt szeretném hangsúlyozni, tehát már egy éve is beszéltünk ezekről a kérdésekről, amikor a standstill megállapodásról beszéltünk, a régi ONGSP megállapodásról, tehát a realitás sokszor felülmúlja az, a várakozásainkat. Ecuador fejlődése a szociális, gazdasági és ökológiai területeken, a szegénység elleni küzdelemben, illetve az újraerdősítés terén is komoly előrelépéseket értek el. Feltartóztatják az esőerdők pusztulását. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket ebbe a kontextusba kell helyeznünk. A monitoring csoport ülésén Jörgensen úr a digitrate től tájékoztatott bennünket a menetrendről, a csatlakozás menetrendjéről. Remélhetőleg ezzel az állásfoglalással jó úton járunk, és a monitoring csoport nem csak az előkészületeket képes nyomon követni, hanem folytathatja majd a csatlakozási megállapodás végrehajtását is. Köszönöm szépen, tehát a menetrendre nagyon oda kell figyelnünk. 10. szeptember 17-én került megrendezésre, ez a 13. forduló volt, Reding asszony nincs most itt, én sem hallottam semmi különöset, lesz majd még egy állásfoglalásunk ebben a témában, és ez azt jelenti, hogy még foglalkozunk vele Vietnám. 22-én kerül sor az ülésre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudják, hogy az Európai Unió és Vietnám közti tárgyalások a szabadkereskedelmi megállapodásról már nyáron lezárultak elvben, úgyhogy számítunk arra, hogy a végleges szöveg hamar elkészül, és aláírásra is sor kerül, talán még az év vége előtt. Holnap ülésezik a monitorozó csoport, három hónap elteltével, ha nem tévedek, és ezt követően majd tájékoztatást tudunk adni a tárgyalások utolsó szakaszáról, arról, hogy mi történt júliusban, és remélhetőleg a végleges szöveget is hamarosan megkapjuk. Egyelőre ennyi lenne. Köszönöm, elnök, köszönöm. Azt hiszem, hogy ezek jó hírek. Rendben. Ennyi lett volna a monitoring csoportról. Most pedig átérünk a hatos pontra. Elnézést, parancsoljon. Chairman, just very briefly, but it was also... Elnök úr, nagyon röviden. A Kína Monitoring csoport is ülésezett, erről nem szól a beszámoló. Röviden szeretnék beszélni róla, nyár előtt volt, és szívesen válaszolok a kollégák esetleges kérdéseire. Ez volt a 17. EU-Kína csúcs találkozó. Egészen pontosan uh, uh, július uh, 9-én, majd a monitoring csoport 14-én ülésezett. A magas szintű csúcs találkozó állásfoglalásait ismertették, illetve az Ázsiai Infrastruktúra és Beruházási Bank volt téma, az befektetési tárgyalásokról is tájékoztatást kaptunk. Ugyanaz a helyzet kis változásokkal, hogy az Európai Unió szélesíteni szeretné a tárgyalásokat piacra jutási szabályozási keretre is kiterjedve, a kínai fél pedig szeretné egy FTA-ban kezelni ezeket az ügyeket, nem befektetői tárgyalásokban. És hát még röviden, van egy kérdés, ami hivatalosan nem volt napirenden, de hát minden Kínával kapcsolatos eh, témában eh, felmerül, Kína gazdaság státusza. Úgy tűnik, hogy ők mindent, mindent megtennek, a, lennének a státusz megszerzése érdekében. Úgy gondolom, hogy eh, várnunk kell, vagy hogy a bizottság javaslatot tegyen a piacgazdasági státusszal kapcsolatosan minden esetre a mi bizottságunknak erre fel kell készülni erre a javaslatra nagyon is jól, és azt gondolom, hogy fel kell készülnünk arra, hogy a javaslat minden aspektusáról dönteni tudjunk egy mérlegelés után. Hogyha van kérdésük, akkor részletesen is beszámolok a feleményekről. Köszönöm. Uh, no question at the moment, but uh, you're quite right. Nincsenek kérdések, de valóban igaza van, Kína piacgazdasági státusza nagyon fontos, és a bizottságnak, mármint a mi szakbizottságunknak döntenie kell az álláspontját illetően. Következő pont, a hatodik, a WTO-ra vonatkozó, miniszteri konferenciára vonatkozó pont, rövid bevezető. Önök is tudják, hogy a Nairobi konferencia decemberben lesz. Egy delegáció el is utazik Nairobiba a konferenciára, hogy támogassa az álláspontunkat. Egy állásfoglalást készítünk ezzel kapcsolatosan. A VTO konferencia két társelnöke vesz ebben részt. Sajnos eddig még nem kaptunk konkrét eredményeket a felülvizsgált ohai napirendről, hogy ezt elfogadnák Nairobi-ban. Minden esetre azért főtitkár úgy nyilatkozott múlt héten, hogy elképzelhető, hogy a Nairobi fordulóban az LDC-kről is szó lesz, és a fejlesztési eredményekről, illetve az exportverseny a mezőgazdaság területén, illetve az átláthatóság elvitására vonatkozó intézkedések bizonyos kérdésekben, ezek kerülnek majd napirendre. Lehet, hogy lesz egy kis alkalom arra, hogy a WTO-ban előrelépjünk, a Nairobi miniszteri konferencián. Köszönöm szépen, hogy előkészítették ezt az állásfoglalást, amely rámutat a multilaterális megközelítés fontosságára. Um, Oké, okay. With this short introduction, Ezzel a gyors bevezetővel megadom önöknek a szót. Mr. Kubla. Kugla úr először. Yeah, okay. <clears throat> Thanks, Mr. Chan. Köszönöm, elnök úr. Néhány szóban szólnék a, az ALDE frakció véleményéről. Alapvetően a tervezettel egyetértünk. Köszönöm a munkát az íróknak de szeretnénk néhány módosító is benyújtani. Remélem, hogy ezeket támogatja majd a bizottság. Ezeket röviden összefoglalnám, a legfontosabbakat legalábbis. Ebben a bizottságban sokszor elhangzott, amit mi konkrétan javasolunk is, hogy legyen egy bekezdés a szövegben arról, hogy a WTO továbbra is az EU kereskedelmi politikájának fő fóruma, és a DDA mellett továbbra is elkötelezettek vagyunk, és ezt akarjuk tovább vinni a tizedik miniszteri konferencia következtetéseit ugyanis. És a multilaterális rendszer kiépítésében vagyunk érdekeltek. Ami a plurilaterális megalapodásokat illeti, Ezeknek meg kell felelniük szerintünk a WTO szabályoknak, és a tovább multilateralizáció felé nyitottnak kell maradniuk. Ezt a folyamatot, amit a WTO elkezdett, fenn kell tartani, amint a résztvevők ö, száma ö, kellőképpen támogatja az új irányt. A világ 2001 óta nagyon megváltozott, és a fővárosok arról vitáznak most, hogy hogyan kéne a DDA tárgyalásokat továbbvinni egy magasabb ambícióval ahhoz, hogy értelmes, realisztikus eredmények születhessenek a kereskedelmi tárgyalások következő fordulóin és ezek megfeleljenek a mai kereskedelmi környezet gyakorlat realitásának. Nem szabad ne legyen a jobb, a jó ellensége, pragmatikus megközelítésre van szükség. Miközben a Nairobi áttörés lassan gyümölcsöket hoz. Kenyában arra kell törekedni, hogy a DDA megállapodások tovább menjenek, és szerű legyen a WTO tárgyalásokban megfogalmazottak betartása, vagyis további liberalizáció történjen a kereskedelemben, a világkereskedelemben. A második bekezdés vonatkozásában a speciális és differenciált elbánás elvét fenntartjuk, ugyanakkor úgy érezzük, hogy a jelenlegi megfogalmazás egy kicsit túl szigorú, és az indiai, kínai és gyorsan fejlődő gazdaságok vonatkozásában le kéne fogalmazni, hogy ezeknek több felelősséget kellene vállalnia. Tehát egy kicsit mi kivennénk a szövegből az élt, főleg a tízes bekezdésben, amikor szó van ezekről az országokról, akkor a gyakorlatra helyeznénk a hangsúlyt, amikor a speciális és differenciált elbánásról van szó. és pontosítani kéne ezeket a megfogalmazásokat, és függővé tenni a továbblépést a rendszeres ellenőrzéseknek, a reformok folytatásától kéne függővé tenni őket. Mi egyébként kihagynánk a differenciálás szót a tízes bekezdésben, mert ez sok feltörekvő országot bosszant maga a szó is. Tehát ez a bekezdés egyébként jó, csak ez a differenciálás szó ne legyen benne szerintünk. Így jobb lenne. És a, miközben a gazdasági fejlődést értékeljük, és a szükséges szükségleteit ezen fejlődő országoknak, és a kihívásokról beszélünk. Itt nem egyszerűen további fejlesztésről kell beszélni, hanem arról, hogy még továbbra sincs differenciálás Uganda és Kína között, mind a kettő fejlődő országnak minősül, pedig hát teljesen más fejlettségi szinten van azt azért nem mondanánk, hogy a WTO strukturális reformja égetően szükséges, mi csak úgy fogalmaznánk, hogy a WTO rendszer további folyamatos funkcionális javítását támogatjuk, ami a kereskedelem könnyítési megállapodást illeti, nem csak gyors végrehajtást követelnénk, hanem azt, hogy valamennyi WTO ország ratifikálja azt, hogy elkezdődhessék a gyakorlatban való átültetés 2000 a 2010-el kezdődő időszakban. Van egy gondunk a 16. bekezdéssel is. Az, a permanens európai parlamenti delegáció létrehozását mi nem támogatjuk, hogy a WTO-nál állandó delegációnk legyen. Szerintünk ez eljárási szabályzatba is ütközik. A parlamentnek nincsen közvetlen külkereskedelmi kompetenciája. A jelenlegi rendet támogatjuk, ami, hogy egy külön állandó delegáció alakuljon egy titkársággal, Szerintünk ez nem csak nem javítana a parlament és az INTA kompetenciáját, hanem inkább megosztaná fölöslegesen a felelősségeket. És egy külön delegáció létrehozása is hasonló, mert a tagjai úgy is ott ülnek a többi multilaterális delegációban, tehát csak fölösleges átfedéseket hozunk ezzel létre. Dióhéjban tehát, míg sok parlamenti testület folyamatosan próbál tőlünk kompetenciákat elvenni, most már ne adjunk le ezekből többet egy újabb ilyen testület felé. He is speaking on behalf of Mr. Salva, the co-author. Salva úr nevében szól. Köszönöm szépen. Pablo Zálba arra kért társelőadóként, hogy felolvassam gyorsan a jegyzeteit. Nairobi ambíciókról szól ez a szöveg, ez az első WTO miniszteri konferencia egy afrikai országban, a parlament a közelmúltban a kereskedelem könnyítési megállapodás jelentésnek zöld utat adott, a társ jelentéstevő nevében szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevők és az itt a titkárságának a munkáját, illetve a társ jelentéstevő hangsúlyozza, hogy ha segíteni akarunk a fejlődő országokon, akkor a forrásnál kell választ keresnünk a problémákra. Ezek az országok fenntartható autonóm növekedést érhetnek el multilaterális mechanizmusok segítségével, mint a TFA még fontosabb ez a migrációs helyzet összefüggésében, mi, amit Közép- és Kelet-Európában tapasztalunk kisebb-nagyobb mértékben arra számítunk, hogy, a, hogy nehézségek merülnek fel a mezőgazdaság területén Nairobiban. Az USA nem hivatalos dokumentumot adott közre az támogatásokkal kapcsolatosan és az ártámogatásokkal kapcsolatosan a mezőgazdaság területén természetesen India, elsősorban és Kína rosszul fogadta ezt a felvetést, elnézést, ezt kollégám nevében mondtam el. Köszönöm, Emma. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen ezt a tervezetet, amelyet előkészítettek a decemberi miniszteri tanácskozásra. Pozitív a hangneme, ezt üdvözlöm mert eh, reméljük, hogy jók lesznek az eredmények majd Nairobi-ban. Van néhány dolog, amit szeretnék megemlíteni, fenntartásaim vannak a tízes bekezdéssel kapcsolatosan már, ami a specifikus és megkülönböztetett elbírálást illeti. Később majd erről biztos vitát fogunk folytatni részletesen. A legnagyobb aggályom az állandó európai delegációra vonatkozó kérdés. Remélem, hogy el tudja magyarázni, hogy ez miért szükséges. Nekem egy kicsit duplikációnak tűnik, a mi eh, bizottságunk fontosságát elhomályosíthatja ez eh, a felülvizsgálati jogkörünkben. Hogyan fog ez eh, működni, és hogyan tudják elkerülni, hogy ez ne legyen párhuzamosság. Köszönöm szépen, Helmut! Köszönöm, elnök úr! Szeretném megköszönni mindezt, hiszen nagyon jó kiinduló pontnak tartom ahhoz, hogy sikeres legyen az együttműködés. Az Európai Parlament INTA bizottságának összefogására van szükség, a WTO-nál a Steering Committee-vel való együttműködésre. A javaslatokból nagyon sokat jónak tartok, ezek a megfelelő irányba mutatnak, felvetik azt, hogy az Európai Unió felelőssége mely aktívan, konstruktívan hozzá kell járulnunk a fejlődő országokban a fejlődés előmozdításán, és ahogyan a hármas pontnál, vagy a négyes pontnál, a hetesnél is elképzelhetőnek tartom, hogy konkrétan már részletesebben hivatkozzunk a Genfi memorandumra Pascal Lamy részéről, hiszen ez nagyon is jól kifejti azt, hogy manapság nem csak a kereskedelmi politika keretén belül lehet fellépni, hanem az éghajlatváltozással, a fejlesztés politikával, a gazdasági fellendüléssel is ez összefügg. ennek fényében majd még bizonyos gondolatokat megfogalmazunk, hogy meghatározzuk azt, hogy hol is állunk, és Elmar Brock az a FET elnökeként a nyári szünet után megállapította, hogy ha megnézzük a menekültekkel kapcsolatos problémát, akkor szem előtt kell tartsuk azt, hogy főleg a külpolitika, a kereskedelempolitika, illetve a fejlesztéspolitika terén új módon kell gondolkodnunk. Meg kell néznünk, hogy ez hogyan függ össze a mi munkánkkal, itt Európai Unióként a WTO-n e belül, illetve hogyan függ ez össze a tagállamoknak a WTO-n belüli fellépésével. Ennek vonatkozásában szeretném, hogy megvizsgáljunk olyan gondolatokat, amelyeket Takula kollega elmondott. A különböző politikai szakterületeket kell megvizsgálnunk, meg kell néznünk, hogy konkrétan a kereskedelem politika hogyan léphet fel. Ezt szeretném megemlíteni, és a nyolcas pontnál még azt javasolnám, hogy általánosabban még egyszer vegyük gorcsi alá azt, hogy az AFED saját kezdeményezésű jelentésében, amelyhez még készítettünk egy véleményt, mely az Európai Unió szerepe az ENSZ rendszeren belül. Itt ugye összefügg a VTO és egyéb szervezetek. Politikailag következetesek kell legyünk, és meg kell vizsgálnunk, hogy nem keveredünk ellentmondásokba, amikor az AFET jelentését megnézzük, nem szabad, hogy egy egyidejűleg két különböző úton haladunk. És amit hiányolok, az a múltban a világkereskedelem és a nemzetközi pénzügyi kihívások vonatkozásában felvetettük, hogy mit tehetünk. Brazília javasolta egy munkacsoport létrehozását. Úgy gondolom, hogy erről itt beszélnünk kell, hiszen így hidat építhetünk és ezt összekapcsolhatjuk az adósságok leépítésével foglalkozó jelentéssel. Vannak további összefüggések is, az IT-vel, IGA-vel, a TISA-val. Mit, hogyan járunk el a plurilaterális megállapodásokkal, és Reding asszony is hangsúlyozta a tízáról szóló jelentés tervezetében, legalábbis a munkadokumentumban, hogy ezen többoldalú megállapodások nem szabad, hogy alássák a többoldalú kereskedelmi rendszert, hanem vissza kell kapcsolni a plurilaterális megállapodásokat a multilaterális rendszerbe. Ezt Doha vonatkozásában is fontosnak tartom, egyébként pedig gratulálok önnek és örülök annak, hogy ismét a VTO témákkal foglalkozunk. Ehhez csak csatlakozni tudok, én is örülök annak, hogy te itt vagy. Most pedig visszaadnám a szót a bizottságnak, Pálo Grazzotti következik. Thank you, Chairman. Eh, and thanks, uh, uh... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen mindenkinek ezt a nagyon jó állásfoglalást és persze Genfben és a Nairobi felé vezető útról tárgyalunk. Sajnos egyre távolabb vagyunk attól a lehetőségtől, amiben a bizottság gondolkodott, mint legjobb megoldásban Nairobi esetében. Ez egy átfogó csomag lett volna, amivel a DDA-hoz e képest tovább léphettünk volna, és más kérdésekre térhettünk volna, más kihívásokra. Különösen, mint ahogy ön is megjegyezte, úgy tűnik, hogy nagyon nehéz a belföldi támogatással kapcsolatos, az állami támogatásokkal kapcsolatos kérdés. Az amerikai javaslat nem elég jó ahhoz, hogy megoldást találjunk, vagy megállapodást. Ez az elképzelés a kis csomagról Nairobi tekintetében. Ezzel kapcsolatosan egyetértünk, hogy a fejlesztési összetevőre kell összpontosítani, ezért vagyunk Kenyában. És az is nagyon fontos, hogy a legkevésbé fejlett tagokra összpontosítsunk. Itt nem szabad olyan szégyenlősnek lennünk, mint azok, akik nem merik kimondani a fejlesztés szót és a megkülönböztetésről beszélnek, a különböző felszólalásokból eh, kiderül, hogy eh, Kínát és afrikai országokat különféleképpen kell kezelni. Ami a kis csomagot illeti, nagy kérdés, hogy mi történik az állami támogatással, piacra jutással, Ezeket majd a későbbi munkában tudjuk megválaszolni ezeket a kérdéseket. Az eddig hozott döntésekhez képest nagyon fontos része a tárgyalásnak, hogy mi történjen Doha többi részével, hogyan tudjuk újra lendületbe hozni ezt a munkát, hogy legyen egy tárgyalási funkciója a vto nak vagyis ne próbáljon minden innovációt plurilaterális és regionális megállapodások felé kiszervezni, úgymond. Egyetértek azokkal is, akik azt mondták, hogy nagyon jó, hogy a kereskedelem könnyítési megállapodást támogatják, ezt az állásfoglalás hetedik cikke is említi, a ratifikálás is nagyon fontos, talán nem szükséges minden WTO tag megerősítése, de legalább a kétharmaduké igen. Aztán az SDT-vel kapcsolatosan és nem kereskedelmi jellegű problémákkal kapcsolatosan egyre nagyobb a kettő között a feszültség. Volt egy javaslat Genfben az asztalunkon, amely értelmében a fejlett országoknak 12 hónapot kellene vállal, várniuk, mielőtt e, növényegészségügyi intézkedéseket hoznak. Ez nem fogadható el. De az, hogy a fejlesztési korlátozottságokat hogyan fogadjuk el, és hogyan fog, tudunk ezekkel megoldást találni, ez más kérdés. A kollektív preferenciák itt az Európai Unióban egyre nagyobb fontosságot nyernek. Egyetértünk azokkal a kétségekkel, amelyek kapcsán strukturális reformokat sürgetnek, strukturális jogi és intézményes reformokra is szükség van. Politikailag végig kell gondolni, hogy a WTO-ban hogyan tárgyalunk, és eh, a feltörekvő gazdaságoknak és a fejlődő országoknak milyen szerepet szánunk ebben a kontextusban. Köszönöm. Tudom, hogy későre jár, akkor én most itt a baj, nem köszönöm. Uh, köszönöm szépen, kollégák. A sok megjegyzés, csak még egy megjegyzésem lenne a delegációval kapcsolatban. Több korábbi helyzetben is már ugyanezt megfogalmaztuk, nem egy új gondolat, és akkor is arra alapoztuk ezt, hogy tudtuk, hogy az adhol delegációkkal többször gond volt a WTO felé való képviseletünkben. Ez a jogalkotási újragondolás ö, emiatt alakul, de hát nem kell ehhez ragaszkodni. A módosítók határideje szeptember 28-a és október 15-én lesz a szavazás a dosszéról és most pedig a koordinátorok ülése következik, zárt ajtók mögött. Csak a koordinátorok, a titkárság, a jogi szolgálat, a frakciók képviselői jogosultak jelen lenni. A többieket kérem, hogy fáradjanak ki. Két perc szünetet rendelek el.